I think so. Okay. Als nächster Punkt der Tagesordnung. Következő napi rendi pont az Európai Tanács 2012. október 18-19. ülésének következtetései, az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai következnek. Most pedig megadom üdvözlő szavaimmal egybekötve a szót az Európai Tanács elnökének, Van Rompajónak. Elnök úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Egy rövid, de szívből jövő, üdvözlő, köszöntő után, amelyet ugye az Európai Unió Nobel békedíj átadását követte. Ezzel azt hiszem megdupláztok jövőbeli erőfeszítéseinket, a múlt heti Európai Tanács fókusza a gazdaságra irányult. Méghozzá a növekedési és munkahelyteremtési megállapodás végrehajtása, amelyet júniusban hajtunk jóvá, illetve a gazdasági és monetáris unió emelítéséről szóló időközi jelentése foglalkoztunk. Foglalkoztunk a külpolitikával foglalkoztunk egy olyan témával, ami tudom önöket is érinti, méghozzá az Európai Központi Bank kormányzó tanácsában megürült egy szék, és a szék betöltése kapcsolatban ezt a témát én és az önök elnöke már az ülés elején is felvetette. Az Európai Unió kötelezettséget vállal amellett, hogy a nők és férfiak egyenjogúságát támogassa. Ez szerződésben szereplő rendelkezés. A tegnapi szavazás az önök Ekon bizottsága szavazott a kinevezésről, és ezzel ki is fejezik persze aggályukat a kapcsolatban, hogy mennyi mindent kell még megtenni, kiváltképpen az LKB-t illetően. De azt is szeretném megjegyezni, hogy a bizottság elismerte azt, hogy semmi kétség nem fér a jelölt kompetenciájához. Részemről a múlt heti Európai Tanácson felhívást intéztem minden állam és kormányfőhöz, és megkértem őket, hogy határozzanak, meg jelöljenek ki női jelölteket európai szintű megüresedett állásokra. Kiváltképpen a gazdasági és pénzügyi ágazatokban, ahol a nők alul e, képviseltsége hát égbe kiáltó. Kiemeltem azt, hogy aktívan kell ezt a folyamatot elősegíteni. Remélem, hogy egy e, ilyen megerősített elkötelezettséggel a nemek közötti egyenjogoság mellett a parlament a jelenlegi LKB végrehajtó tanácsának kinevezésével kapcsolatban csak a szakmai tapasztalatok és képesítések alapján fog dönteni. Nagyon sürgős betölteni ezt az állást. Kedves kollégák, most pedig hadd rá a gazdasági kérdésekre, amelyek természetesen központi elemét képezték a vitáinknak. Először is növekedés és munkahelyteremtés. Még mindig szenvedünk a növekedés hiányától. 25 millió ember munkanélküli az Európai Unióban, is, nagyon sok köztük a fiatal. A jövőre vonatkozó előre ö, mutatás, hát szerény növekedésre számíthatunk jövőre. Én nagyon is tudom, hogy ez milyen hatással van a társadalmainkra. Több országban a kiigazítás sokkal súlyosabb, és hosszadalmasabb, mint ahogy többen gondolták. A költségvetési hiány megzabolázása és a versenyképesség helyreállítása az eurózóna válsága nélküli szükségessé vált volna. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a kiigazítási terhet megosszuk, méghozzá igazságosan, és olyan politikákat dolgozzunk ki, amelyek célja a munkanélküliség csökkentése. És itt az EU eszközöknek segíteniük kell, és segíthetnek is. Munkahelyteremtés, a szociálisan befogadó növekedés növelése kiemelt prioritásunk és végső célunk. A növekedés és munkahelyteremtési megállapodásban vállalt kötelezettségeket mielőbb meg kell valósítani. Konkrét, elem, konkrét eredményeket kell felmutatni. Nagyon fontos a júniusban elfogadott 120 milliárdos csomag végrehajtását illetően, amely az egységes piac és az EU 2020-as célokra vonatkozott. Nagyon fontos mielőbb bevezetni olyan intézkedéseket, amelyek segítik a szociális befogadást, a kutatást és fejlesztést, amelyek az iparunk versenyképességét növelik, és kihasználják a nemzetközi kereskedelemben rejlő potenciált. Mindeközben novemberben megvitatjuk a több éves pénzügyi tervet az Európai Tanács szintjén is. Növekedésorientált EU költségvetésre van szükség, bár csak 1%-át teszik az európai GDP-nek, én azt gondolom, hogy beruházási költségvetésként nagyon nagy hatással lehet a növekedésre. Természetesen nagyon fontos az eurozónába vetett bizalom helyreállítása. Így lehet elősegíteni a belső keresletet és növekedést. Ezzel kapcsolatban most már látjuk az első eredményeket, az akciójunk első eredményét. Hadd álljak elő néhány példával. Az úgynevezett spreadek nagyon is gyorsan nőnek minden eurozóna országában. A államházatási hiányok most már alacsonyabbak, a versenyképesség és export teljesítmény erősödött minden országban, a majd bevezetendő banki felügyeleti intézmény, ez egy nagyon nagy áttörés, és két héttel ezelőtt bevezettük az Európai Stabilitási Mechanizmust, és a tűzfalunk most 700 milliárd eurót tesz ki. Görögország konkrét esetében nagyon sok eredményt értek el. Az eurozóna beli állam és kormányfők nyilatkozatban üdvözölték a görög kormány elszántságát azzal kapcsolatban, hogy betartsa kötelezettségvállalásait, és a görög nép rendkívüli teljesítményét is üdvözöltük. Az eurócsoport a következő trojka jelentés fényében külön üdvözölte ezt az eredményt. Tisztelt képviselők! Második fő vitánk azzal az időközi jelentéssel kapcsolatos, amelyet az Európai Bizottság elnökével, az Eurócsoporttal és az LKP-val közösen dolgoztunk ki, négy elnök működött együtt, találkoztunk az önök elnökével, Mártin Schulzel is. A hivatalom kitérte, kikérte a tagállamok és az Európai Parlamenti Delegáció véleményét is, nagyon fontos volt az Európai Parlament hozzájárulása is. Személyesen találkoztam az önök jelentős tevőjével, koordinátoraival és bizottsági elnökeivel. Ez egy olyan időközi jelentés, amelynek célja néhány koncepció tisztázása, és tesztelni kívántuk, hogy milyen mértékű támogatásra számíthatnak azok az elképzelések, amelyeket felvetettünk, a cél, hogy decemberben dülőre jussunk. Kiemeltük a konvergencia területeit, kiemeltük azokat a területeket, ahol még van tennivaló. Az Európai Tanács felruházott minket azzal, hogy ezt a munkát folytassuk egy megfelelő időtervvel együtt. A decemberi csúcs találkozón fogjuk ezt bemutatni. Így tudunk majd előrelépni minden fontos építő elemet figyelembe véve, amelyen a valódi Európai Monetáris és Gazdasági Uniót alapítani lehet. Első jellegű prioritásunk a pénzügyi integráció. Júniusban megállapodtunk abban, hogy megtörjük az ördögi kört, ami kialakult a bankok és a nemzeti költségvetések között. Sürgősen fel kell építeni ezt az egységes felügyeleti mechanizmust, hogy eh, segítsük megelőzni a banki kockázatokat és azok határokon átnyúló hatásainak kialakulását. Éppen ezért kidolgozunk egy jogi keretet 2013. január 1-ére. Ha megállapodunk ebben a jogi keretben, az SS, SSM már működőképessé a 2013 idején. Ez hatalmas felelősséget hárít mindannyiunkra, hogy be tudjuk tartani ezt a nagyon is ambiciózus időtervet. Nem szabad a lendületből veszítenünk. Amikor létrejön ez a felügyeleti szerv, több aspektus figyelembe kell venni. Először is világosan szét kell választani az LKB monetáris felelősségeit és felügyeleti funkcióit. Az LKB-nak differenciált módon kell közvetlenül végrehajtani a felügyeleti szerepét. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságokat felhasználja, amelyek felügyeleti szerveként működnek, az egységes felügyeleti mechanizmust az egységes piac integritásával együtt kell létrehozni. És végül ennek a mechanizmusnak befogadónak és átláthatónak kell lennie. Minden tagállamot meghívunk, minden tagállam részt vehet ebben a mechanizmusban. Ez a nyitottság tükrözendő az irányítási struktúrában, jogokkal és kötelezettségekkel felruházza mindenkit. Ez az egységes felügyeleti mechanizmus az első lépés a pénzügyi ágazat első teljes integrált kerete felé. Más lépéseket is mielőbb meg kell tenni harmonizálni kell a nemzeti banki konszolidációs rendszereket és betét, bankbetét garancia rendszereket. Ahogy júniusban megállapodtak ebben, a közvetlen újratőkésítés az Európai Stabilitási Mechanizmus segítségével akkor lesz lehetséges, ha felállítotok ezt a működőképes, egységes felügyeleti mechanizmust. Megkértük az eurócsoportot, hogy dolgozzák ki a megfelelő működési kritériumokat. Egy stabil gazdasági és monetáris unió számára erőteljesebb integrált keretekre is szükségünk van a költségvetési és gazdasági politikákban. Mindkét fronton sokat tettünk. Hadd mondjam el, ha valóban teljes mértékben használjuk az összes eszközünket, a sixpacket, a hatos csomagot, a kettes csomagot, az európai szemesztet országspecifikus ajánlásaival, az új makrogazdasági eh, egyenlőtlenségi eljárást, illetve a stabilitási, koordinációs és irányítási szerződést, akkor azt hiszem hatalmas lépést tettünk a fiskális és gazdasági unió felé. Az eurózóna hosszú távú stabilitását garantálván szükségünk van arra, hogy jobban tudjuk kezelni a gazdasági sokkokat, és elő kell segítenünk a gazdasági konvergenciát. Új utakat kell feltárni. Mandátumot kaptam a kollégámmal együtt, hogy ezeket az új utakat bejárjam, feltárjam mostantól decemberig. Az egyik az, hogy a tagállamok egyedi megállapodásokat köthetnének, szerződés jellegű megállapodásokat az Európai Uniós intézményekkel, azon reformokkal kapcsolatban, amelyeket vállaltak. Reagálván az ország specifikus ajánlásokra, amelyeket a tanács dolgozott ki, növekedés és munkahelyteremtés területén. Egy másik lehetőség megfelelő fiskális kapacitás kidolgozása az eurózóna számára. Ez az új gondolat persze még feltárandó, és megállapodtunk abban, hogy ennek nincs köze, még egyszer mondom, nincs köze a több éves pénzügyi keretterv kidolgozásához. Nagyon fontos lesz az új gazdasági és monetáris unió számára, hogy valóban legitim legyen és elszámoltatható. Általános elvként egyetértünk abban, hogy a demokratikus ellenőrzést a döntéshozatali szinten kell valósítani. Nagyon fontos, hogy ezt a elmélyült gazdaság és monetáris uniót az Európai Unió intézményi és jogi kereteire építsük fel, és garantáljuk azt, hogy nyitott maradjon és átlátható minden tagállam, az eurozónán kívüli tagállam számára is. Mint a rendszeres európai tanácsokon, most is szeretnék egy kis időt tölteni a stratégiai vitával kapcsolatban, amely a külpolitikára vonatkozik. Két kiemelt témával foglalkoztunk. Először is Kínával kapcsolatos, kap, kapcsolatban. Kicsit egy picit visszalépve, hátralépve, hosszú távon én a szeptemberi kínai csúcs találkozóról tájékoztattam az Európai Tanácsot. Ez nagyon pozitív volt. Ez egy valóban egyedülálló, a vezetés területén bekövetkező változáson megy keresztül. Mi az új vezetőkkel eh, eszmét cseréltünk, ugyanazt az üzenetekkel Peking felé közvetíteni, mind a nehezeket, mind a könnyűeket, minden szinten, amikor Kínával tárgyalunk. Kína bemutatott jövőbeli együttműködési javaslatcsomagot. Erre reagálni fogunk ugyanabban a szellemben, saját javaslatainkkal. Vissza fogunk térni erre a témára, amikor a Kínában jövő ősszel megtartandó csúcsra kerül sor. A második a válság sújtott övezetek a világban, Szíria, Irán és Mali. Első alkalommal beszéltünk európai tanácsi szinten a mali eseményekről. A helyzetnek van biztonsági, humanitárius és regionális hatása a száheli övezetre. Saját biztonságunkat is veszélyeztetheti. Az Európai Unió hozzájárul az ENSZ által vezetett nemzetközi erőfeszítésekhez, meg Mindent megteszünk a helyzet stabilizálás érdekében. Felgyorsítjuk saját tervezésünket egy esetleges európai katonai válságkezelő hadműveletre, és támogatni szeretnénk a nemzetközi katonai erőket összhangban az ENSZ 2071-es BT határozatával kapcsolatban. Zárásképpen ez egy pozitív csúcs volt, jó Európa számára az, hogy lesz egy egységes felügyeleti mechanizmusunk, ami működni fog 2013 során mai naptól decemberig további feltáró munkát végzünk annak érdekében, hogy megerősítsük a GMO-t, a legnagyobb hozzájárulás a növekedéshez rövid távon, az eurózónába vetett bizalom helyreállítása. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, Van Rompoy úr. Most a bizottság részéről Barroso elnök kap szót. Elnök úr, Tisztelt tanácselnök úr, tisztelt képviselők! A múltkori csúcs három őszi csúcs egyike volt. És ezeknek a csúcsoknak pedig nagy kihatása van a rövidtávú stabilitásra és a hosszú távú céljainkra. Mindenek előtt a júniusban megállapodott növekedési és munkahely teremtés megállapodásra utalok. Számos tagállamban recesszió van a munkanélküliség aggasztóan magas. Ez pedig a szociális kohéziót is veszélyeztetheti. És tisztában vagyok azzal, hogy milyen rossz helyzetben van számos európai polgár. Éppen ezért politikai akaratunkat szerettük volna bemutatni. Néhány polgárok, néhány polgár hatalmas áldozatot hoz és azért, mert a közférában óriási adósságok vannak. És ez természetesen kihat a magánszektorra is. Éppen ezért reményt kell adnunk az embereknek. Kilátást kell adnunk, hogy visszatér a növekedés, visszatérnek a munkahelyek, hogy a legsebezhetőbbek ne szenvedjenek. A bizottság számos javaslaton elgondolkodott. Azonban a realitás az, hogy egy 20 milliárd eurós gyors segély még nem került át a gyakorlatba. Azonban ez távolról sem elég. Az állam és a kormányfőknek részletes jelentést mutattam be, hogy mi van az asztalon, és mik a következő lépések. Itt az ideje, hogy valósággá váljanak a javaslatok. Most szeretnék néhány példát is mondani. Az következő két hónapokban a kockázati tőkéről kellene tárgyalnunk. És itt mindenképpen be kell gyorsítanunk a tárgyalásokat, hiszen nagyon fontos, hogy az egységes belső piacon gyorsuljon a helyzet. Itt vannak a, a adók, itt vannak a harmadik országokkal való kereskedelmi és politikai problémák, az E aláírások problémája. Ezeket a problémákat meg kell oldani, és pedig minél hamarabb. Nagyon fontos az, hogy a növekedés és munkahelyteremtési megalapodás minél hamarabb végső fázisba lépjen, és hogy megfelelő módon a gyakorlatba is átültetésre kerüljön. Be kell mutatnunk, meg kell mutatnunk a polgároknak, hogy Európa képes növekedést elérni és képes munkahelyeket teremteni. Természetesen a pénzügyi szektornak is tisztességesen hozzá kell járulni az, él, az élénkítéshez. Pillanatnyilag tíz tagállamtól kaptunk visszajelzést, és ma délután a bizottság egy javaslatot fog tenni, hogy fokozottabb együttműködés legyen. Ez lesz az első lépés ebben a folyamatban. Szeretnénk egy cselekvési tervet is bemutatni az adócsalások elleni harcban, és pedig az év vége előtt. Szeretnénk az adó paradicsomokkal is foglalkozni. A klímacsomag tekintetében garanciákat szeretnénk kidolgozni. Célunk az, hogy a fiatalok négy hónapon belül lehetőséget kapjanak, vagy munkalehetőséget, vagy továbbképzési lehetőséget. Ezt az Európai Szociális Alap fogja finanszírozni. Ezen kívül a szakképzést is szeretnénk javítani, hogy a munkanélküliséget hasznosan töltsék a fiatalok, amíg nem találnak munkahelyet. Felelősek vagyunk az elveszett generációért. Hölgyeim és uraim, mm, arról van szó, hogy az év végéig megállapodás szülessen abban, hogy a bankoknak legyen egy közös európai felügyelete. Ez előfeltétele a bankok újratőkésítésének és az európai stabilitási mechanizmusnak. Amennyiben ez eh, helyreáll, akkor az Európai Unió képes bemutatni, hogy cselekvőképes a válság idején, és képes stabilitást létrehozni. Legyünk tisztában egy dologgal. Hogyha megállapodunk ebben a dologban, akkor ez eh, a hitelesség záloga és csak is így tudjuk tovább mélyíteni a gazdaság és monetáris uniót. Ami az egységes bankfelügyelet illeti, az Európai Tanács megerősítette, hogy a bizottság számos javaslatával egyetért. Ez azt is jelenti, hogy az összes tagállam számára kötelező érvényűek lesznek az előírások, amelyek részt szeretnének vállalni ebben a munkában, és nem szeretnénk különbséget tenni az euró és nem euró országok között. Az elszámoltathatóság is egy nagyon fontos, és a bizottság tartozik a parlamentnek azzal, hogy elszámoltatható legyen. Ez pedig ter természetesen azt is jelenti, hogy a megfelelő gondos felügyelet kulcskérdés lesz bármelyik bank esetében. Bármelyik bankot megvizsgál majd az egységes bankfelügyelet. És így természetesen az Európai Parlament a szoros együttműködésben ellenőrizzük majd. Így az év végéig szeretnénk elérni azt, hogy az állam és kormányfők tiszteletbe tartsák azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket a legmagasabb szinten tettek. A válságban szeretnénk minél hamarabb eredményeket elérni, és szeretnénk az államadóságokat csökkenteni, szeretnénk a rossz adóságokat csökkenteni, és a júniusi Európai Tanácson Erről tárgyaltunk. Nagyon fontos eszközt kapunk, amennyiben megvalósul az és európai bankfelügyelet. Az Európai Tanács megállapította azt is, hogy a depozitgarancia keretre szükségünk van a bankok újjáépítése keretében, és a nemzeti letéti garancia terve keretében. Ezek kívül egységes szabálykönyvet vezetett be a tőkekövetelményeket illetően. Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak döntő szerepe van, és a következő hetekben együttműködik önökkel. Elnök úr, tisztelt képviselők! Mielőtt az EMU-nak, a Monetáris Uniónak a hosszú távú perspektívájáról beszélünk, hogy beszéljek a kettős csomagról. A nemzeti költségvetéseket rendet kell tenni, mielőtt reagálunk. Az Európai Parlamentnek is érdeke, feltételezem, hogy a fiskális szerződés lehető legtöbb elemét bevegyék a közösségi módszerbe. Ezt próbáljuk elérni a kettős csomaggal. Most minden egyes az EMU elmélyítésére vonatkozó lépést felülvizsgálunk, a szolidaritást fokozzuk. Én szeretném azt látni, hogy a kettős csomag előre halad, és tovább mélyül a monetáris unió. Ami a monetáris unióval kapcsolatos aggodalmakat illeti, az állam és kormányfők megvizsgálták a tanács által és általam, illetve az Európa és a Központi Bank által elfogadott időközi jelentést. Schulz úr és a parlament is megvizsgálta ezeket a jelentéseket. A múlt hónapban megígértük, hogy még a decemberi tanács előtt egy alap lenyomatot adunk a monetáris unió elmélyítésére. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy a fiskális kapacitásról beszéljek a Monetáris Unió keretében. Ahogy már mondtam az éves beszámolómban itt a házban, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, ahhoz teljes mértékű gazdasági kormányzásra van szükségünk, ehhez azonban közösségi fiskális kapacitás kiépítésére van szükségünk. Ez kiegészíti azt az erőfeszítésünket, hogy erősebb, kötelező érvényű gazdasági politikai kereteket alkossunk, és az egyenlőtlenségeket feloldjuk. Bár sokat értünk el, például a hatos csomagban, és az ország specifikus ajánlásokban még van valunk, például specifikus ösztönzőkkel, specifikus helyzetekre megoldásokat találni, és fenntarthatóvá tenni az európai gazdaságot. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok és a bizottság között szerződéses kötelezettségeket kellene megvalósítani. Ez azt jelenteni, hogy az ország specifikus ajánlásokat megerősítenénk ezzel. De tisztáznunk kell azt, hogy ennek semmi köze a következő több éves pénzügyi keretről hozott határozat hoz, amit remélhetőleg a következő hetekben hozunk meg. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen az együttműködésüket ezekben a fontos témákban. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentet a folyamat minden egyes lépésébe bevonjuk új rendszert építünk föl, európai szinten több döntés hozat, hozatik majd, ehhez azonban a beszámoltathatóságot fokoznunk kell. Ez lesz az egyik alapelve az EMU-ról folytatott tárgyalásainknak. Ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy a demokráciával együtt az átláthatóság és ne a bonyolultság fokozódjon, hiszen a döntéshozatalhoz folyamata már így is nagyon bonyolult Európában. Ha bonyolultabb lenne még a rendszer, akkor érthetetlenné válna az EU az állampolgárok számára, pontosan most, amikor össze kell fognunk. Ezen kívül a reformak van néhány, még néhány alapelve. Először is a létező jogi szerződéses keretekre, közösségi szerződéses keretekre és intézményekre kell építenünk. El kell mélyítenünk az európai valutának a respektusát, és ki kell tekintenünk a potenciális euróövezett tagokra, a 27-ek érdekeit, nem sokára a 28-ak érdekeit figyelembe kell vennünk, és különösen az egységes belső piac egységét kell figyelembe vennünk. A feladataink egyértelműek. Ne, fogadj, ne felejtsük el, hogy a banki felügyelet, a kettős csomag és az elmélyítés mellett a több éves pénzügyi keret is nagyon fontos. Én azt várom, hogy azok a kormányok, akik mindig arról beszélnek, hogy beruházni kell a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, támogassák akkor a beruházásokat európai szinten. Tehát ez próba elé állítja majd az elkötelezettségünket a csúcsok alatt nagyon fontos üzenetet küldtünk Görögországot illetően és az euróövezetet illetően. Gyakorlatilag és én üdvözlöm ezt a következtetés. A következtetés azt mondja, elvárjuk Görögországtól, hogy a költségvetési, financiális reformokat folytassa, és gyorsan megvalósítsa az ajánlott programot. Ez nagyon fontos, hogy a magánszektor és az állami szektor munkáját összehangolja. Ez teszi lehetővé majd, hogy Görögország biztosítsa a jövőjét az euró övezetben. Szerintem nagyon fontos az, hogy az aténi kormány hangot adott annak, hogy hajlandó folytatni ezt a programot, és az euróvezetben tartani Görögországot. Végül a tanács a kül politikánkról is beszélt, például a Kínával kialakított kapcsolatainkról, a proaktív kereskedelmi kapcsolatok támogatásáról, hiszen ez Európa érteke a globalizáció idején. Nem szabad a növekedési és további kereskedelmi liberalizációs intézkedések támogatására tett lehetőségeket szem elől tévesztenünk. Európa kihívásokkal áll szemben. A Nobel békedély megítélésének egyértelmű az üzenete, a világnak erősebb euró van szüksége. Ez nagy megtiszteltetés, hogy megkaptuk ezt a díjat. Ennek a kontinensnek, amely 60 évben, 60 év alatt ilyen sok mindent nyújtott nekünk, de nagy kihívások elé is állított minket, és megmutatta, hogy minden nap a mindennapi emberek bátorsága van minden mögött. Döntéseket hozunk. Ehhez kell ez a bátorság. Az EMU elmélyítése, a politikai unió szorosabbra fűzése biztosítja majd, hogy a 2012-es Nobel-díj ne egy múltbeli elképzelésnek, hanem a jövő üzenetének szóljon. Köszönöm a figyelmüket! Äh, Köszönöm szépen äh, Barózó elnök úrnak. Most a frakciók nevében következnek a hozzászólók. Először is a néppárt nevében Dól úr. Elnök, parlamenti elnök úr, tanácselnök úr, bizottsági elnök úr, kedves kollégák! Én optimista vagyok, természetemnél fogva, e, azonban ezt a realizmus e, árnyalja a, nagyon fontos, hogy az optimizmus, a realizmus van, nyugodjon, megvalósítás elengedhetetlen. Ezt meg kell néznünk, hogy hogyan sikerült az elmúlt években e, elérni az eredményeket. A Nobel-díj, amelyet az Európai Unió kapott, ez azt mutatja, hogy 60 éven belül, 60 év alatt sikeresek voltunk. És ez arra bátorít bennünket, hogy tovább menjünk. Hiszek, hiszek Európában, hiszek a közösségben, hiszek az európai érték hozzáadott e, e, erejében, és az európai beruházásokat azonban az európai költségvetés finanszírozza. E, ez azonban e, mindig e, viták tárgyát képezi, folyamatosan 100 millió eurókról vitázunk, ambiciózus politikára van szükség ahhoz, hogy újra növekedési pályára álljunk. Ennek a politikának megvalósításához ambiciózus költségvetésre van szükség, és ezt a vita megmutatta. Ezért szeretnék emlékeztetni mindenkit a felelősségvállalásra olyan pénzügyi keretre van szükség, amely megfelel az ambícióinknak, és az év végére mindenképpen meg kell egyeznünk annak érdekében, hogyha hitelesek akarunk maradni a külvilág felé. A múlt heti Európai Tanács új <clears throat> új lépcsőn ment át, új hat küszöbön lépett át az európai válság kezelése érdekében a szabályok, amelyeket mi magunk határoztunk meg, nem voltak elegendőek. Az elmúlt hónapban azonban új szabályokat fogadtunk el, és ezek a megfelelő és szükséges intézkedésekkel látnak el bennünket a gazdasági kormányzási csomagot most végre kell hajtani. Nem, elég, nem volt elég ezt elfogadni. Most a kettős csomagról beszélünk mostanában, erről, er-, erről folyik a vita, ezt is minél hamarabb el kell fogadni. Kedves kollégák, ennek a válságnak az egyik tanulsága az az, hogy bizonyos ágazatokat nem lehet kizárni a közös törvényhozásból, ilyen például a bank ágazat. Az én frakcióm nagyon odafigyel ezekre a kérdésekre, az, e- a, a tanácsnak volt egy olyan javaslata, hogy egy európai bankhatóságot fogadjunk el, és ezt mi támogatjuk. Az egyetlen, egyetlen banknak a sikertelenség kudarca az egész rendszert magával ráthatja, hogyha ez a bank úgy ítéli meg magát, hogy túl nagy ahhoz, hogy csődöt mondjon, akkor egy, akkor mondhatom azt, e, azt is, hogy egyetlen bank sem túl kicsi ahhoz, hogy ne felügyelnénk. Nagyon fontos a pénzügyi ágazaton belül tehát a szabályozás. A néppárt mindent megtesz annak érdekében, hogy lábaljunk a válságból. Az Európai Uniót meg kell erősíteni, mert tudjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy Európa a megoldás az belső piac, az egységes piac, ez sikerünk, egy sikersztori. Ahhoz, hogy ez az maradjon, folyt, folytatnunk kell a munkát. Az állam és kormányfőket meg kell győzni arról, hogy minél gyorsabban hajtsák végre az egységes piaccal kapcsolatos intézkedéseket. A digitális piac megvalósítása az teljes tételéhez is szükség van, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor évente egy milliárd eurót veszítünk. Az Európai Unió egyesek az Európai Unió versenyképességére koncentrálnak csak, és egyszerűen csak egy szabadkereskedelmi társas, térséget akarnak ebből csinálni, de Európa ennél több. Az európai alapító atyák a prosperitásra és az egységességre helyezték a hangsúlyt. Európa példaértékű az egész világban a, a jövőre vonatkozó lépéseink közül a legfontosabb a szolidaritás, az emberi jogok védelme, az érték közösség támogatása. Emellett tanácselnök úrnak mondom, hogy nagyon-nagyon fontos, és ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy a válság idején döntést kell hozni, és hogyha valaki döntést hoz, akkor abban biztos, hogy lesznek hibák is. Azonban a legrosszabb a válság idején a túlságos hezitálás. Ha, túlságokat, ha túl sokat várunk, akkor egyre több pénzről mondunk le, egyre, több, egyre jobban megterheljük az állampolgárokat, mert ők fizetik meg ennek az árát. Itt eh, ez a szándékunk eh, a külvilág felé és a piac felé, hogy eh, hogy döntőképesnek lássanak bennünket. Nagyon nagy kihívás elé néz az elnök úr, és ehhez minden jót kívánok. Köszönöm szépen, most pedig a szocialisták és demokraták részéről Szoboda úr szólal fel. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Ván elnök úr, én is azzal kezdeném, amivel ön is kezdte mondani, de ját, ez az LKB kérdése és a nemek közötti egyenlőség. Először is nekem egy kicsit eltér a véleményem attól, ami a tartalmi kérdéseket illeti, ez nagyon nagy csalódást okozott az ön részéről, de még inkább csalódást okoz az ön mai magatartás és álláspontja. Van úr, ez nem elegendő. Nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt, hogy ön egyszerűen csak ürügyekkel áll elő. Én azt gondoltam, hogy személyes szerepvállalásunk révén is talán sikerül előrelépnünk, ön viszont csak annyit mond a nemek közötti egyenlőség kérdéséről, hogy valahogy majd haladnunk kell előre, de ön nem mondja meg azt, hogy a jövőben milyen irányba haladjunk előre, és ezt nagyon nagy sajnálattal vettem tudomásul, ami a tanácsot illeti. Azt hiszem, igen, langyos az eredmény, nem mondanám azt, hogy negatív volt, de azért hiányoznak a tartalmi kérdések. Növekedési paktum, hát nem kell összeülni a e 27-eknek azért, hogy megállapítsák, hogy a növekedési paktum nem működik, sokkal inkább meg kell állapítani, hogy nem működik, és azt, hogy miért nem működik. És persze nem csak a növekedési paktum az egyetlen probléma, sajnos ma nem tudjuk mélyebben megvitatni, tüzetesebben megvizsgálni, hogy a tanács többsége mellett a bizottság miért nem fogadja el még mindig, amit az, a Világbank megállapított, mégpedig, hogy a számításai nem helyesek. A, néppártok, a, lib, a néppárt, a, a liberálisok és az LCR e is megakadályozza, hogy ezzel foglalkozunk. Nem a növekedésről van szó, nem a munkahelyteremtési politikáról van szó, hanem olyan politikára van egyszerűen szükség, amely a növekedést és a munkahelyteremtést előmozdítja, és kivisz bennünket a, recepció, a recesszióból. Ezt várom el a tanácstól és a bizottságtól. És nyilván azt is látni kell, hogy egyre inkább elutasítják a polgárok Európát, az európai eszmét a munka nélküliség miatt Merkel asszony és Schäuble úr ö, megpróbál szemfényvesztéssel kikerülni, kijutni ebből a problémából. Ö, beszélnek költségvetésről, erről, arról, de a valós problémákkal nem foglalkoznak. Ahogyan Holland elnök mondta, most van szükség a bankunióra, minél előbb meg kell azt valósítani. Nem Franciaország és Németország kérdése ez, hanem különböző koncepciókról van szó. Az egyik koncepció azt mondja, az intézményes kérdések fontosak, gondolkodunk a konventen is, amelyet talán már decemberben is össze kell hívni gondoskodunk egy úgynevezett szuperbiztosi posztról, de a szociális problémákról, amelyet a poli, amelyeket a politika szül, ezekről nem gondolkodnak el. Spanyolországban és Írországban milyen problémákat szült a bankok újra tőkésítése, ezen nem gondolkodnak el. Sem Spanyolországot, sem Írországot nem fogjuk magára hagyni, mi harcolni fogunk azért, hogy a bankunió jól működjön megfelelő szabályok mellett, mi ezt szeretnénk, és ez a húzavona, ez számunkra elfogadhatatlan. Igen, tanácskozni kell, ez mindenképpen így van, de mielőbbi döntésre van szükség, hiszen azt nem szeretnénk, hogy Spanyolországban, Or- Írországban, más országokban még nagyobb legyen, és még mélyebb legyen a válság, és még nagyobb legyen a munkanélküliség. Ez teljesen elfogadhatatlan a számunkra. És ami a szociális területet illeti, Van Rompuy úr, szükség van erre az ötödik pillére a szociális kérdések vonatkozásában. Ez mindenképpen elengedhetetlen. Nem engedhetjük meg, hogy a szociális kérdéseket egyszerűen csak néhány mondattal le tudjuk. Ha ön Bározó úr és ön Várompol elnök úr azt mondják a, a azt mondják, hogy igen, látjuk, hogy milyen szociális nyomor uralkodik, az önök feladata nem az, hogy megállapítsák, hogy mi a helyzet, hanem hogy változtassanak a dolgokon. Egy szociális Európára van szükségünk. Nagyon büszkék vagyunk a Nobel-díjra. Bedzseket osztogatunk mi frakcióként, ugyanis nagyon büszkék vagyunk erre a Nobel-díjra, de a szociális békéért még nem osztottak nekünk Nobel-díjat. Ezt még ki kell érdemelnünk. Ha ezért is megkapjuk a Nobel-díjat, akkor én, én úgy gondolom majd, hogy Európa igenis sikeres. De egyelőre még nem ez a helyzet. Sok olyan intézkedés, amelyről döntünk manapság, épp az ellenkező irányba mutat, és Cameron úr kapcsán pedig még annyit, ő, ő egy vétót akar a költségvetése kapcsán, Hát neki azt üzenem, hogy a mi vétünk, vétunk erősebb, mert ha ön Cameron úr ö, megvétózza a költségvetést, akkor továbbra is érvényben marad a 2012-es 13-as költségvetés. Lesz költségvetésünk akkor is. Nagyon örülök annak, hogy Cameron úr azt mutatja, hogy őt nem érdekli Európa, mert ezzel gyakorlatilag csak még jobban eltaszítja Európától Lengyelországot és más országokat hogyha Cameron úr nem akar velünk egy csónakba nevezni, velünk közös erőfeszítéseket tenni, hát akkor itt lesz a tavalyi költségvetés. És még egy dolgot, egyszerűen elfogadhatatlan, hogy Cameron úr egyre inkább elzárkózik Európától, viszont mindenbe bele akar szólni. Fontos, hogy a konzervatívok és összességében Nagy-Britannia is döntsenek erről. Hogyha nem akartok Európához tartozni, akkor tegyetek úgy, de ne akarjatok akkor beleszólni abba, hogy mi történik Európában. Európáról azoknak kell dönteniük, akik kiállnak Európa mellett. Azt hiszem Cameron úrnak meg kellene érteni ezt az alapelvet. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig a liberálisok részéről Ferhofstadt úr kap szót. Yes, Mr. President, uh, let... Igen, elnök úr, Először hat üdvözöljem a, ben, a bank unióról szóló döntést a tanácson, de meg kell, hogy mondanom, hogy én azt hittem, hogy már júniusban eldöntötték ezt. De jó, inkább legyen egy olyan csúcs, ami kétszer dönt ugyanarról, mintha semmit nem döntenének. Örülök, hogy azt látom, hogy elnök úr végre beismeri, hogy meg kell várnia a parlament és a bizottság álláspontját. Mi már a kezdetektől azt mondtuk, hogy minden bankra vonatkoznia kell az uniónak, és abszurd elképzelés volt, hogy csak bizonyos bankokra vonatkozzon a felügyelet. Svoboda úr is említette az ütemtervet. Hát én kevésbé vagyok pozitív, mert ez az ütemterv mihez kapcsolódik? mihez? Németország választási kalendáriumához. Szerintem ez elfogadhatatlan, hogy mielőtt megvalósíthatunk valamit, kilenc hónapot kell várnunk. Kilenc hónapot kell várnunk mire? Mire? Arra, hogy mi lesz a német választások eredménye? ez a kormányközi módszer, ha minden egyes alkalommal várnia kell az embernek, és mindig Franciaország, Olaszország, most meg Németországnak a választásaihoz kell igazodni. A második megjegyzésem a dokumentumot illeti. Szerintem nagyon sok minden jó dolog van benne, de például az egyérni szerződéseknek a kérdése problémás. Én nem hiszem, hogy magánjogot képviselő cég kell, hogy legyen az Európai Unió. Mi közös politikákat akarunk, és kötelező érvényű jogi aktusokat. A második megjegyzésem a költségek kölcsönösítése. Én azt kérdezem, hogy az euró kötvénypiac hogyan kezdődhetne el, hol a javaslat. Take for example uh, Slovenia. Slovenia is a... Vegyük például Szlovéniát. Kevesebb, mint 6%-os az államadóságok. Ugyanakkor a fiskális deficituk 3%. És hány százalékos kamatot fizetnek? 6 százalékot. Azért, mert ők pici piac, és senkit nem érdekel, hogy Szlovénia vesz-e kötvényeket, és csak az euró kötvények piaca oldhatja ezt meg. Én beszéltem a kettős csomagról, a parlament egyértelmű. Ha nincs a Redemption Fundról, a megmentési alapról egy javaslat, akkor nem tudunk előre haladni. Sojble úr, mondhatja azt, hogy ő akar egy gazdasági ügyekért felelős biztos, de mi ezt nem támogatjuk, ha nincs a költségek fedezésére a megmentési arapra jelen javaslat. Mi egyértelműek vagyunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ez az egyetlen megoldás arra, hogy kilábaljunk ebből a válságból. Végül valami teljesen más elnök úr. Szíria. Azt hiszem itt az ideje annak, hogy az Európai Tanács tegyen végre valamit. Aki megnyeri a Nobel békedéjat, annak tennie kell valamit. Tudjuk, mire van szükség Szíriában. Egy berepülési tilelmi, tilalmi zónára van szükségünk, hogy Assad tudhatja, tudhassa, hogy nem használhatja arra a repülőit, hogy a saját népét gyilkolja. Naponta bombázza a népét, a szíriai légierő. Én ezt skandalumnak tartom, hogy sem a tanács, sem bármelyik másik európai intézmény nem lép fel a nemzetközi közösséggel együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen Felhofstadt úrnak. Most pedig a zöldek nevében Hámsz asszony következik. Tisztelt elnök urak, kedves kollégák! Először is ami az Európai Unió nő tagjait illeti, először is gratulálok Réding asszonynak. Azt hiszem, hogy ő a kvóta javaslatával nagyon is helyesen járt el, és a biztos asszonyoknak is szeretnék gratulálni. Azt hiszem, hogy minden nő, aki ma az Európai Unióban hatalmat szerzett, befolyást szerzett, tudatában kell, hogy legyen annak, hogy ez egyrészt természetesen a képesítésére vezethető vissza, másrészt pedig azonban arra, hogy más nők olyan eszközöket, mint például a kvóta elértek, és ezt a tudást, ennek a tudásnak mindenkinek a birtokában kell, hogy legyen. Mindenki, aki az Európai Bizottságban Reding asszony befolyása alatt ezt elérni sikerült. Én azt várom Bárózó úrtól, hogy pozitív, pozitív van, vigye előre az Európai Bizottság szerepét, és ne lépjen itt ne okozon itt problémákat, hanem Reding asszonyot, asszonyt kövesse. Asszony, asszony, itt a MERS ügy felmerült, ez sajnálatos, ezt semmilyen esetben nem fogjuk mi eh, támogatni. Lehet, hogy eh, Van Rampoy úrnak elegendő az, hogy a nők jövője 2018-ban kezdődik az Európai Központi Bankban. Számunkra ez nem elegendő. Mi ma akarjuk azt, hogy a központi bankok eh, hatalmi központjában nők is szerepet vállaljanak, és legalább egy nőnek hely jusson. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Nobel békedíj itt felmerült a vitában, egy kicsit marginálisan ugyan. Nem tudom, hogy tévedtem esetleg, amikor erről a döntésről tájékoztattak engem, én nagyon meghatódtam. Európai politikusként szinte személyesnek vettem ezt, váratlan szerelmi vallomásnak az európai, közös európai projekt irányába. És aztán természetesen teljesen más elvárásokkal tekintettem a, a tanácsra. De mi történt itt? Hol volt, hol volt a, hol volt az a, a, a megállapodás, a, a, az Európai Unió jövőjének végiggondolása, az eddig elért vívmányok elérés, elérésének végiggondolása. Egy pillanatra meg kellett volna állni, és végig kellett volna tekinteni ezen. Mi az, amit közösen elértünk, és mi az, amit közösen elérhetünk még a jövőben? Nos, Van Rampoy úr, megint csak egy kicsit több időt adtak maguknak a bankunió eh, esetében az Európai Központi Bank és eh, Drági úr időt vásároltak maguknak, mint annak idején Trisé. Eh, Megállapítottuk, eh, hogy a válság az akut állapotból krónikus állapottá vált, de ne várakozzanak túl sokat, és ne tervezzenek túl sokat, ne várjanak el túl sokat saját maguktól. Azt gondolom, hogy december végére nem csak, hogy a bankuniónak eh, kell világos eh, kontúrt felvennie, hanem a másik két oszlop is, oszlopnak is, amelyekről nem is beszéltünk, ezek pedig a betétgarancia, illetve az a lehetőség, hogy az Európai Unión belül eh, a bankokat, bankok végelszámolását elintézzék és mindez demokratikusan ellenőrzött folyamaton belül, mindezt december végéig. Nos, szóvoda úr, Van Rompoly úr azt mondta eh, az előbb, hogy minden, most már minden jobb. Egyrészt vagy más statisztikákat olvas, mint én, de akkor jó lenne, hogyha megmondaná, hogy milyen eh, statisztikákat olvasott, olvasott, azonban én a Világbanktól és az IMF-től eh, olyan statisztikákat olvastam, amelyek azt mutatják, hogy az egyedül a, az agresszív megtakarítási politika semmit nem javít, még az államháztartáson sem segít önmagában a megtakarítás. Nagy deficitekkel rendelkeznek ez, egyes országok, a konjunktúra visszaesik, nem csak egyes országokban, hanem európai szinten. Magasabb a munkanélküliség, főleg a fiatalok körében, és mindezt, mindenek tudatában azt gondolom, hogy az IMF és azt mondtam, hogy a sikeres gazdasági szanálás csak a gazdasági csak akkor működhet, hogyha a gazdaságot segítjük talpra állítani. A konjunktúra csak akkor indulhat újra el, hogyha a növekedési politikára koncentrálunk. Kíváncsi vagyok, hogy mi vár ránk. Tajani és Öttinger politikusok megszólalását szinte fenyegetésnek vettem. Európa 2020-ról beszéltek. A fenntartható gazdasági fellendülés nem elképzelhető számomra Tazsani és Ötinger elképzelései szerint. Holland elnök és Merkel kancellárra utalva, hadd mondjam, hogy ők folyamatosan abból indulnak ki, hogy ők nyertek. Nos, az EU, a politikai unió, az elmélyített politikai unió erre a két személyre tekint. Merkel asszonynak még a választások előtt jóval a közvéleményhez kell fordulnia, és el kell magyaráznia, hogy a szolidaritás elengedhetetlen, és Holland elnöknek pedig Franciaországban kell elmagyaráznia azt, hogy Franciaországnak is bizony a szuverenitásából le kell adnia Európa javára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szimplán azt. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez ügyrendi pont. Mindannyian két perccel tovább beszélhetünk azért, hogy egy egyenlő hozzászólási időt kapjunk? Kellenen úrnak adom meg a szót az ECR részéről. Uh, Köszönöm szépen. A múlt héti csúcsot illetően a 27 ország közös piacainak támogatása, a közös kereskedelem támogatására, a bürokrácia csökkentésére és bizonyos bizottsági javaslatok beteljesítésére, ezek mind pozitívumok, és természetesen az én frakcióm támogatja Barózó urat ezekben. De amikor a fő témáról van szó, az euró válságáról, akkor látjuk, hogy a csúcs látványosan kudarcot vallott. Mind Rompuy, mind Barozó urak beszéltek júniusban is itt ebben a házban az előző csúcs után, és beszéltek a szolidaritásról, az egyenlőségről, azt mondták, hogy Európának még néhány lépést kell tennie, és akkor kilábal a válságot. De nyilvánvalóvá vált a nyár után, hogy bizonyos nagy tagállamoknak hát meggondolták magukat és hogy hatalmas lépéseket tettünk hátrafelé. Úgyhogy a csúcsnak az egyetlen eredménye júniusban az volt, hogy egy lehetőséget elhalasztott. Pedig lehetett volna fellendíteni a piacokat, és ezt a lendületet elvesztették, és most sem tért vissza és teljesen mindegy, hogy van-e a felülvizsgálat a bankoknak, vannak-e óvatosan válogatott szavak, ez nem rejtheti el azt, hogy nem haladtunk előre. Én egyetértek mind a mediterrán országokkal, mint az északi országokkal, de egyszerűen ezt nem lehet tovább folytatni, hogy az egyik oldalról költségvetési szuverenitást adogatunk, a másik oldalról pedig mindenkinek odaadjuk a csekkfizetet és a készpénzt is. Ferhofstadt úr is mondta, nem haladhatunk előre a német választások előtt. A probléma most az, hogy ki vezeti az uniót. Vegyek egy helyi témát és egy jelenlegi témát. Amikor a Nobel-díjat megkaptuk, akkor azonnal marakodni kezdtünk, hogy ki vegye át, ki ö, szólalhasson fel a Nobel vacsorán és minden egyes szervezet és más egyének, akik valóban megérdemelték a Nobel-díjat, azért, mert a Szovjetunió szerepével szemben felveszik a versenyt, mint ahogy tette ezt Régen úr, Thatcher asszony, vagy második János Pál pápa, ők is hozzájárulhattak volna ehhez, ehhez a listához. Tehát az egyetlen, ami összefoghat minket most az, hogyha politikai bátorsággal felvállaljuk azt, hogy áldozatokat hozunk, És ennek az ellenpontja a mai Európai Unió, ahol a politikai realitásokat figyelmen kívül hagyjuk. Ezt a Nobel-díjat nem azért adták az EU-nak, mert megbirkózunk a válsággal jelenleg, hanem azért, mert nem birkózunk meg vele. Hát, ez nem egy üzenet Európai Unió vezetőinek, ez egy jótékonysági cselekedet a Nobel-bizottság részéről, azért, mert az EU gyenge, rosszul teljes, teljesít, és ez egyértelművé vált, a Nobel-díjat kísérő üzenetből is, úgyhogy hagyjuk már a vállon vállonvereketést, a gratulációkat, és vágjunk bele abba, hogy sürgős döntéseket hozzunk, és tegyük versenyképessé az európai gazdaságot, és fellendüljünk. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig az Egyesült Baloldal részéről Cimmer asszony szólalhat fel. Tisztelt Uraim! Szeretném megköszönni Rebecca Harmsnak és az Econ szakbizottságnak azt, hogy tegnap este meghozták a döntést egy ajánlásról, illetve arról, hogy ezen a héten ne válasszák meg más urat. Én ezt helyén valónak tartom, és úgy gondolom ez egy olyan üzenetet is közvetít, amelyet remélhetőleg az Európai Parlament nagy többséggel támogat, hiszen úgy vélem, hogy valóban teljesen rossz üzenet az, hogyha azt mondjuk, hogy Európát továbbra is férfiak vezetik, ezzel végeredményben jelezzük azt is, hogy az, azok az elgondolások, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet a szociális, társadalmi és regionális kohéziót megvalósítani, mindezt férfiak képviselik, és többségében ez nem működik jól, természetesen tisztelet a kivételnek. És a legutóbbi csúcs eredményei, nos, arról esett szó, hogy két győztes lépett úgymond a kamerák és mikrofonok elé, és elmondták, hogy milyen sikeresek vagyunk, de hát sokkal inkább arról van szó, hogy az Európai Unió polgárai rajta vesztettek, az ügyön, mert állandóan a húzavona van az előtérben, nem pedig az, hogy az európai politikák területén hol van szükség javításra. Ezzel rátérek a növekedési és foglalkoztatási paktumra is. Nem lehet elfogadni azt, hogy azt írják a következtetésekben, hogy a strukturális alapokból kell finanszírozni a növekedés és munka-teremtési paktum megvalósítását. Ez nem jelent más, mint hogy megkérdőjelezzük, hogy a 25 százalékos ESF eh, eh, résszel visszaélnek, és ezáltal gyakorlatilag eh, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc is háttérbe szorul. Háttérbe szorul az a 120 millió európai lakos, aki szegénységben él. És akkor erről besz- és aztán arról beszélnek, hogy Európa, az Európai Unió megérdemelte a Nobel-díjat. Hát ez elfogadhatatlan. Milyen üzenetet kellett volna közvetíteni a csúcsnak? Először is azt, hogy a megszorítások nem vezetnek automatikusan növekedéshez, és amit a nemzetközi valuta alapnak lehet, azt az Európai Uniónak már rég ke- meg kellett volna tennie, mégpedig, hogy beismerjék, hogy 120 ezren jutottak szegény sorba a megszorítások miatt. Ne, nincsen szükség egy olyan paktumra, amely a cselekvőképességünket tovább csökkenti, egy olyan szolidaritási paktumra van szükség, amely megsegíti azokat, akik megszenvedték a megszorításokat. Fentartható növekedésre van szükség, amely a jó minőségű munkán alapul és az igazságos újraelosztáson. Nézzünk Görögországra, nézzük csak meg, mi a helyzet ott. 600 millió euróról van szó az utolsó támogatási szakasz kapcsán. 30 milliárdot ebből csak a bankoknak szánnak. Hasonló volt a helyzet Portugáliában is. Ott is az történt, hogy a támogatásoknak csak az egy töredéke jutott az általános állami költségvetésbe. Ez nem kiegyensúlyozott támogatás, ezt meg kell változtatni. És a bankunióra vonatkozó ütemterv csak egy kis része az egésznek. Fontos látnunk, hogy a nemzetállamilag megszervezett bankokról van szó elsősorban, nem az LKB áll a középpontban, amely adott esetben egy utolsó megmentő lehet. Fontos az arányok korrigálása, és akkor beszélhetünk majd arról is, hogy a Nobel-díj jogos volt-e, avagy sem. Farázs úr következik az FT frakció részéről. Rompuy úr, amikor először állátogatott ide, egyébként ez egy nagyon drága beszéd volt, akkor azt mondtam, hogy ön a nemzetállami demokráciának a csendes gyilkosa. És igen, a maga kis technokrata módján megteszi, de meg kell mondanom, hogy még rosszabb, mint amit gondoltam. Én azt hittem, hogy csak szövetségi Európa lesz, de kiderül, hogy minden egyes új nyilatkozatával most azt támogatja alá, hogy teljes mértékben alá akarja vetni a nemzetállamoknak a demokrácia ellenes brüsszeli struktúrának. Én a megmentési csomagot ellen elleneztem, de természetesen ön nyugodt sziklaként viselkedett végig, mert azt látta, hogy ez az esélye arra, hogy magához ragadja a hatalmat. Gondoljon bele, Írországba, Görögországba, a szörnyűséges hangzású trojka lerohanja ezeket az országokat, kivizsgálja a helyzetet, és aztán azt mondja a báb miniszterelnököknek, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek. De Például Spanyolország megmentését illetően nagyon sokan itt azt szeretnék, hogy megvalósuljon, azért, hogy alávethessék magukat az új hatalomnak. Például Monti úr Olaszországban azt szeretné, hogy Olaszországot megmentsék. Nem, nem akarja ezt, mert attól fél, hogy a parlamenti demokrácia összeomlasztja az EU-t, és akkor őt idéztem, úgyhogy a következő fázis mi lesz? azok, akiket nem kell megmenteni, azoknak is azt akarja, hogy költségvetési garanciákat írjanak alá, azért, hogy olyan hatalma legyen, hogy beleszólhasson a nemzeti költségvetésekbe is. Tehát én attól tartok, hogy az eurozóna gazdasági, szociális és politikai szempontból nagyon rossz helyzetben van, és ebbe a fekete lyuk börtönbe belekerültek az országok. Tehát ez a helyzet, és akkor ilyen helyzetben kapta meg az Európai Unió a Nobel békedélt. Igaz, Németország nem rohanta le Franciaországot 1945 óta, de nem gondolom, hogy ennek a veszélye fennállt, ha csak nem azt üzenik a világnak, hogy a németek már rossz, gonosz embernek születnek. Én azt hiszem, hogy több millió amerikai katonának köszönetet kellene mondani, akik itt állomásoztak Európában, és köszönetet kellene mondanunk nekik, de ezt mégse hallom. Nem. Most kettő szakadt Európa. Neonácizmus e, fokozódik, demonstrációk történnek az utcákon, és azt hiszem, hogy a Nobel békedíj elfogadása leértékeli ezt az intézményt. Ez nem rossz hír, mert Európában, Nagy-Britanniában azt mutatják a népszavazások, hogy David Cameron mögé felsorakozva a lehető legtöbben ki akarnak sorakozni Európából. De Cameron úr most már nem léphet, úgyhogy egy dolgot elmondhatok. Biztos nagy változások történnek Nagy-Britanniában, mert lassan Cameron úr elveszti a választói támogatását. Köszönöm. A függetlenek nevében Sinclair asszony szól hozzá. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megint csak olyan csúcstalálkozóra csúcs találkozóra került sor, amely szerint meg, megígértek egy megoldást, mégpedig azzal, hogy nagyobb, több Európa lesz, tagállami vezetők, nem választott vezetők mélyítik el a válságot. Mi az ö, eurokraták a, az illúzióért fizetünk nagy díjat, akik az Európai Egyesült Államokról beszélnek. Barózó úr beszédeit nem igaz, beszédei nem igazán érdeklik az átlagembereket az Görögországban növekedett 43%-kal az öngyilkosságok aránya. Az úgy tűnik, mintha az eurozónát nem érintené a válság. Mi a helyzet Londonban? A City tovább virágzik. Cameron zöld utat ad a bankuniónak. Miért? Nem ez volt arra a lehetőség, hogy újra tárgyaljuk a hatalmi arányokat az Európai Unióban, amelyet ígért Cameron. De nem történt ez meg. Üresek a szavai. Megint csak egy olyan konzervatív párt áll Nagy-Britanniában, amely csak a szavakban ítéli el az Európai Uniót. Népszavazást akarnak tartani, de úgy látszik, hogy az Egyesült Királyságban to- továbbra is alvajárók beszélnek csak az Európai Unióról. Egyértelmű üzenetet kell közvetíteni az Egyesült Királyságnak, referendumot követelünk. Köszönöm szépen. Kaszulidis úr következik egy perc, másfél percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az alulról felfelé építkezés, lépésenkénti felépítés az elmúlt négy évben azt eredményezte, hogy gazdasági, fiskális, monetáris uniót alakítson ki, lassan kialakult, De a döntések nem stabilak, néha kétértelműek, lassan valósítjuk meg őket, és miközben a szabad piac gyorsan reagál, ezzel nem tudjuk felvenni a harcot. A bankuniónak az a kockázata, hogy erkölcsileg arra kérjük az állampolgárokat, hogy újra tőkésítsék a magánbankokat. Az az elképzelés, hogy a bankok maguk kölcsönt vegyenek föl a, az Európai Uniótól, és az Európai Központi Bank vezényelje ezt, ez azt jelenti, hogy a tagállamok szuverén adóssága ráterhelődik az állampolgárokra. Még most is, ahogy a bankoknak közvetlen támogatásra van szüksége, ez azért van, mert nem teljesítették a költségeket, amiket az állampolgároknak ígértek a válság miatt. Ezért aztán ezt az új mechanizmust retroaktívan kell bevezetni, hogy kisegítse azokat a bankokat, amik most nehéz helyzetben vannak. Köszönöm szépen, Kasszulides úr, most pedig a szocialisták részéről Huangok úr. Merci, monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr. Az októberi tanács úgy döntött, hogy a júniusi döntések ütemtervét elhatározza, tehát 2014-re egy olyan bankhatóság jönne létre, amely 6 millió európai bankot felügyelne, és meg lehetővé tenni a válságból való kilábalást a betét garanciákkal az a polgárok és a bérből és fizeté, fizetésből élők nem ők a felelősök a válságért, de pedig ők fizetik a legnagyobb, legmagasabb árat. Úgy tűnik tehát, hogy a polgárokat okolják amiatt, hogy egyre több szociális intézkedést akarnak, azonban Farnampoly úrnak mondom, hogy a szociális Európa nem valósulhat meg ezzel az ütemtervel. Demokratikus és a megalapozott döntésekre van szükség, és ez nem valósul meg, és ezért egyre nagyobb az euroszkepticizmus. Az Európai Parlament képviselői a jelentés elfogadásával el bizonyosságot tettek arról, hogy szociális paktum és demokratikus megalapozottság nélkül nem lehet ilyen intézkedéseket hozni. A parlamentnek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a trojka döntéseiről beszéljön, meg, ezeket megvitassa, és az MMS döntéseiben részt vegyen. Minden tagállamnak európai költségvetési felelősséget kell vállalnia, mint ahogy ön is, Van Rampoy úr, ezt elmondta. Az is fontos, hogy anticiklikus politikát folytassunk, az is fontos, hogy a közösségi módszer keretében irányítsuk ezt. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy sokan egyetértenek azzal, hogy nem lesz sikeres föderális Európa előrelépés, szociális Európa nélkül. Ez az az üzenet, amelyet folyamatosan hangoztatniuk kell a politikusainknak. Köszönöm szépen, most a liberálisok nevében Deszárnyész képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Van Rompuy és Berózó úrnak azt mondanám, hogy úgy az időzítési problémák vannak szerintem. Nem gondolom, hogy az európai válság most már mögöttünk lenne. Nem gondolom, hogy li, kilép, kilábaltunk volna belőle. Nem holnapra és holnap utára kell tervezni, hanem mára. Először is a bankunióval kapcsolatban mindannyian támogatjuk ezt. Azonban a kérdés a következő. Ahhoz, hogy ez hatékony és, operát, és, mű, és működőképes legyen, lehetővé kell tenni a bankok újratőkésítését, feltőkésítését, ehhez azonban az kell, hogy elkerüljük az államadóság növekedését. Aztán emellett szolidaritásra van szükség, és európai kötvénypiacra. Ezt most kell elérni, és harmadszor pedig ami a költségvetést illeti, a gazdasági politika, beruházási politika, erről most kell beszélnünk. Nem, nem azért, azért, hogy elkerüljük azt, hogy holnap recesszióba kerüljön Európa negyedszer, ami a paritást, a nemi egyenlőséget illeti, ami a nemi egyenlőséget illeti az Európai Unió intézményeiben, főleg az ECB-ben, EKB-ban, most kell dönteni, nem 2018-ban. Mi lesz a hitelességünk, milyen hitelességgel rendelkezhetünk, hogyha a nők szerepére utalunk Európával, kív, Európán kívüli országokkal szemben? hogyha a magunk házatáján nem sem ö, tartjuk ezt tiszteletben. Ami a demokráciát és a demokratikus legitimitást illeti, ezt is most kell megoldani, most kell ebben elő, előrelépni, hogyha ez nem történik meg, akkor az európaiak bizalmát elveszítjük. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR nevében etnik képviselő. Elnök úr, először hagyj gratuláljak önnek, Rompoly úrnak és Barózó úrnak a Nobel békedéhoz. Sajnos Vidal Quadras úrnak, a parlament alelnökének nem tudok gratulálni, mert a spanyol tévében azt javasolta, hogy a polgárőrséget küldjük be katalán területre azért, hogy harcoljanak ellenük. Hát hagyd szavazzanak már a katalánok a saját jövőjükről. Nézzük meg Cameron úrnak az álláspontját a skót függetlenségről. Azt mondja, hogy jó legyen népszavazás 2014-ben. Hát ez a megoldás nem a hadsereg, hanem a demokrácia. Annak érdekében, hogy kimagyarázza magát, Vidal Quadras úr még inkább rontott a saját helyzetén a levelében. Amikor elolvastam a levelét, akkor az volt a benyomásom, hogy Franco maga írta ezt a levelet. Azt mondta, hogy a katalán függetlenség se nem békés, se nem demokratikus. És most meg megkapjuk a Nobel békedélyet? Mit fognak tenni? Schulz úr, ön mit fog tenni? Schulz úr, ön azt mondta, hogy Vidal Quadras úr magánvéleményének adott hangot, nem mint a parlament alelnöke, de véleményt hangoztatott és alelnök. És a parlamentnek az alelnöke 24 órában a 7, 7 napján, úgyhogy ne zárkozzon el a realitástól. Schulz úr, kérjen, szólítsa fel, hogy kérjen bocsánatot ettől a háztól, nem érdemli meg a Nobel békedíjat. És én azt mondanám, Vidal Quadras úr. Pillank. Köszönöm szépen. Az Európai Tanácssal kapcsolatos megjegyzéseit majd biztos írásban fogja leadni. Hácsi Georgú úr következik. Egy pillanat, mondja az elnök. Egy kérdése lenne Epping az Parancsoljon. Ide. Señor diputado, acaba de emplear el tiempo. El... Tisztelt képviselő úr, kevés volt a felszólalási ideje, ez igaz, de ön teljes tudatlanságáról tett tanúbizonyságot az imént. Ön tudja, hogy mit mond a spanyol alkotmány. Egyszerűen csak azt mondja a szobaforgó képviselő, hogy a spanyol alkotmányt kell alkalmazni, minden más e, az ön rossz értelmezésén múlt. Epping úr szeretne erre válaszolni? The only thing, the only point I to make, uh... Csak egyetlen dolgot szeretnék hozzátenni, elnök úr én nem avatkozom bele Spanyolország belügyeibe, de nem tudok rápólintani a parlament alelnökének egy olyan megértésére, amely azt javasolja, hogy egy régióba ö, hadsereget küldjünk. Tudjuk, hogy a Guardia Civil létezik, úgyhogy ne beszéljünk már elől a demokráciáról, arról, hogy a katalánok maguk döntessenek. Erről beszélünk. Köszönöm. Most pedig Hadziori úrnak adnám meg a szót. Kedves kollégák, most szörnyű színekkel festették le a jelenlegi helyzetet. Barózó urat is meghallgattuk, és Romboly urat is. De a kérdés az, hogy mit teszünk az elemzés után. Önök vitáznak, és lassan döntenek, és még lassabban valósítják meg a döntéseket. Az emberiség története során soha nem használtak a demokráciát jobban az állampolgárok ellenében úgyhogy gyorsan vissza kell állítani azt a képességet a bankoknak, hogy pénzt adjanak az embereknek. Nem tudunk majd arra várni, hogy a spanyolok és az írek saját maguk oldják meg a bankolási problémáikat. Ez nem lehet állami mm, hiányá konvertálni. Bár egyetértenek abban, hogy szükség van a döntésekre, mégis későbbre hagyják a lépéseket. Nem, mindig csak beszélnek, és később lépnek a bankok tőkéjének 10%-ának kipótlása egy olyan döntés, amely azt eredményezi, hogy nem tudnak majd kölcsönöket adni a bankok. Mi más mondhatnék? Elnök, köszönöm szépen, Hazi Jóri úr, most pedig az IFD részéről Zavella asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a Nobel békedélyet illeti. Én azt mondanám, urak, akik átveszik, hogy adják meg a megfelelő tiszteletet az európai állampolgároknak azt, akik megérdemlik. És a déli országok politikáját illetően, akik már nem tudnak megélni sem, szembeállítva az északi állampolgárokkal, akik továbbra is a szolidaritás európai légkörében élnek, hívják fel a figyelmüket arra, hogy támogassák a délieket. Ez az a két pólus, akik megvalósíthatják együttműködve az európai jövőképet. Most beszéltünk a fejlesztésről, foglalkoztatásról. Be kell látnunk, hogy a strukturális alapok, amelyekből támogatni lehetne az országokat, ezeket fejleszteni kell, elengedhetetlen. Köszönöm szépen, Travella asszony, most pedig függetlenek, Mölcer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Már a csúcs előtt is elmondták a vezetők azt, hogy nem fognak döntéseket hozni, csak meghatározzák a megfelelő irányt. Azt hiszem, ez az irány meghatározás folytatja azt a centralisztikus rossz eljárást, amely az vezetett válságba sodorta. Ahelyett, hogy a csőd szélén álló országok számára biztosítanák a lehetőséget, hogy kilépjenek az euróvezetből, a nemzeti költségvetések brüsszeli kontrolljáról vitáztak a csúcson. A rendszer szintű, szinten releváns bankok nagyobb arányú felügyelete természetesen nagyon fontos, hiszen a spekulációk ahhoz vezettek, hogy adópénzekkel, az adófizető pénzével kellett megmenteni egyik bankot a másik után de bármilyen jó is legyen egy bankfelügyelet, nem fog teljesen nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy teljesen kikerüljünk a válságból, hiszen ez nem elegendő hozzá. Az euróvezetet tovább akarják centralizálni, egy egységes költségvetés az euróvezet esetében is, eurókötvények. Ezek olyan intézkedések, amelyek gyakorlatilag az adósságot közösségivé teszik visszavonhatatlanul. Köszönöm szépen. Most pedig Mauro képviselő kap szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági elnök! Megszakítja magát a felszólaló. illetve az elnök vett el tőle a szót. Kedves Bárózó és kedves Dol kollégák, legyenek olyan kedvesek, hallgassák meg Mauro urat, mert önökhöz szeretett volna szólni. Ő is az önök párcsaládjához tartozik, legyenek nagyobb tisztelettel iránta. Parancsoljon! Elnézést kérek az elnök uraktól, mondja Mauro képviselő. Tehát, bizottsági elnök úr, azt hiszem a dolgok most már kicsit jobban működnek. Tehát a csúcs után mégis az a, az ember benyomása, hogy újra és újra el kell mondani ugyanazt. Az ember már azt gondolná, hogy sikerült döntésre jutni, de nem. Egy kérdésem van az egységes felügyeleti mechanizmus kapcsán. Minden bizonyal egy jó kompromisszumról van szó, de a bizottság mit szeretne tenni annak érdekében, hogy azok a tagállamok, amelyek el akarják halasztani ennek az elfogadását, hogyan akarja rábírni ezeket a tagállamokat, hogy a jövőben észszerűbb álláspontot alakítsanak ki. Különböző tagállamokban magasrangú politikusok többször is elmondták, hogy az idő pénz. Természetesen vannak olyan tagállamok, amelyek több időt szeretnének a végrehajtáshoz, de természetesen látni kell azt is, hogy nem lehet végeláthatatlanul elodázni a dolgokat. Határozottan végre kell hajtani a döntéseket. Éppen ezért azt gondolom, hogy a csúcs találkozó eredményeit pozitív fényben kell látnunk, de természetesen fontos mindent megtennünk az azonnali megvalósítás miatt. Gualtieri úr következik a Szociáldemokrata frakció részére. Tisztelt képviselő! Tisztelt elnökök, a közös valutának a valóban való, közös gazdasági unióra van szüksége, nem csak szabályokra és alapokra, hanem gazdasági unióra, közös törvényekre. Ezért az, az Európai Parlament azt kívánja elmondani, hogy nincsen hatékony megoldás a közösségi módszeren kívül és a közösségi intézményeken kívül. Az Európai Parlament azon a véleményem van, hogy Európa valutája az euró. Az Európai Tanács végkövetkeztetéseiben erre utaltak, azonban ezt konkrétan meg kell valósítani. A jobb fiskális unió elengedhetetlen szociális szinten is, meg kell, hogy ez valósuljon. Azt is el kell azonban mondani, hogy ez ez a költségvetési elszámoltathatóság, ez csak egy része a rendszernek további saját forrásokra van szükség az európai költségvetésben. Nem lehet ez egy elterelési stratégia, nem szabad elterelni a figyelmet arról, hogy közösen kell kezelnünk az eladósodást. Haté- nem hatékony megoldás az a megoldás, amely nem közösségi a demokratikus deficitet meg kell szüntetni, szociális és gazdasági célokat közösen kell meghatározni az együttdöntési eljárás keretében. A nemzeti eh, parlamenteknek is dönteniük kell arról, hogy ezeket a célokat hogyan lehet elérni. Ez eh, a realisztikus megközelítést, eh, egy víziót tesz elengedhetetlenné. Szociális Európa stabilitás, ez kéz a kézben jár, ezért van szükség ötödik eh, szociális eh, oszlopra, hogy a polgárokat is be tudjuk vonni, eh, világos ütemtervel. Először is a megtakarítási politika és a kormányzati döntések korrekciójára van szükség. Nagyon gyorsan kell cselekedni azért, hogy a szerződést kihasználhatjuk, kihasználhassuk a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Konventet kell összehívni, amely valódi demokratikus kormányzást tesz lehetővé az Európának és a valutájának. A parlamentnek is a feladatait el kell látnia. Brók úr, rossz helyen ülve eltévedt? Bolsz asszonyé a szó. Thank you very much. How... Köszönöm szépen. Hányan értik meg azt, hogy mit jelenne az, hogy lenne egy felügyelő. Úgy tűnik nekem, hogy a bankunió egy lájtos verziója a kölcsönös kölcsön, ö, felelősségvállalása valósulna meg, és később lehetne, hogy nem olyan lenne. Reméljük, hogy ez, te, hogy ez csak elméleti síkon marad így. De ahhoz, hogy a kölcsönösítést elkerüljük, az ISM megvalósul, és a kötvényvásárlást más feltételekhez kötjük. Úgyhogy miért sietnek jó híreket akarnak adni az állampolgároknak, mielőtt felfoghatnák, hogy mire is szavaznak? Vagy mielőtt a parlament leszavazhatná az önök javaslatát? Ez egy őrült ütemterv de én azt mondanám, hogy az elhamarkodott jogalkotás nem bölcs dolog, amikor néhány hónap múlva a valós megoldás megszülethetett volna. A bankuniót illetően a CRD4-ben nem látom a nyomát ennek ez a központi banknak a lépése arra, hogy leállítsa ezt a folyamatot? Tudnunk kellene ezt, és most végül az Európai Központi Bankban a nők részvételét, illetve nem csak ígérgetésre van szükségünk, és ez mindig igaz a nemek egyenlőségére vonatkozóan, ami ilyen látványosan kudarcot vallott. Köszönöm, Bolszasszony, most pedig Stassen asszony függetlenek. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács következtetései kapcsán annyit mondhatok, hogy gyakorlatilag nyílt kapukat döngetünk. A növekedés, a munkahelyteremtés, az EU további fejlesztése, a növekedés biztosítása, a Horizont 2020 stratégia, mindenről már tudunk egyébként is, de hogyha az alapvető problémákat nem oldjuk meg, homokba dugjuk a fejünket, akkor nem lesz jobb a helyzet. Nem szabad tovább centralizálni Brüsszelben. Az euró nem ér ennyit. Másrésztről pedig a polgárok nem akarják, hogy további kompetenciákat adjunk Brüsszelnek. Ha önök ezt nem látják, akkor vakok. Mindannyian demokraták vagyunk, hát nem? Vagy ha demokraták vagyunk, akkor miért nem látjuk ezeket a társadalmi jelzéseket? Minek kell még történnie, hogy végre öm, megfordul, megfordítsuk az irányt, és más irányba induljunk el? Még több megszorítás, még nagyobb társadalmi feszültségek. Gyakorlatilag ez a projekt kudarcot vallott. Vissza kell adni a polgáraknak a szabadságokat és, és le kell venni a békjót a, a Valuta Unióról. Köszönjük szépen, Odi úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Sok szeretettel köszöntöm az Európai Tanács és a Bizottság elnökeit. Elnök úr, azt sajnálom, hogy nem sikerült politikai vitát tartani, előkészítő politikai vitát tartani az Európai Tanács eh, eh, eh, konferenciája előtt. Nos, tanács elnök úr, jó lett volna, hogyha eljön ide, és velünk együtt készíti elő az Európai Tanács ülését, azért, hogy meghallgassa itt az Európai Parlamenti vitát. Nagyon keveset beszéltek a növekedésről, a, versenyképességről szinte semmit, nem igazán javasoltak semmilyen infrastruktúrális beruházási tervet, ami az ütemtervet illeti, ez, ez sem tetszik nekem a bankunióval kapcsolatban. A egyes hozzászólókat meghallgatva, hogyha megnézzük a reformprogramokat Franciaországban, úgy látszik, hogy elfogadtak egy programot, amelyet a júniusi tanács elfogadott mi a helyzet a többi tagállami ajánlással? Franciaország azt javasolta, hogy, hogy megreformálja a munkaerőpiacot, a nyugdíjrendszert. Mi a helyzet a többi országgal? Ami a szociális rendszert illeti szerződéses kapcsolatban léphetünk, a 155-ös szerződési cikk ezt megengedi. A konvergenciát kell elérnünk a, minimális, a minimálbérrel kapcsolatban. Be kell be kell vonni ezt a tervezésbe. Elnökön úr ön azt mondta, hogy vissza kell állítani a bizalmat, nekünk eh, a eh, hitet kell visszaállítani a polgárok eh, között. Köszönöm szépen, most Guerrero Szalom képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnökök! Nem lenne helyes, hogyha tagadnánk, hogy előrelépésre került sor a tanácsban, de nem kevésbé igaz az sem, hogy nem volt ez igazán dinamikus előrelépés, és nem volt elegendő. Előrelépésre sor kerül, de túl lassan. A célkitűzések elérése egyre messzebbre kerül. És miért került erre sor? Azért, mert egyes döntések döntések kettő újra megerősítettek, más, másik oldalon pedig bizonyos intézkedések meghozatalában nagyon is hezitálnak. A megtakarítási intézkedések pedig nem igazán, függ, nem igazán segítik a szociális javulást. Ami az intézkedések megerősítését illeti, úgy tűnik, hogy ezek a, ezek a tanácsülések egymásba csúsznak. 2010-ben egy növekedési paktumot fogadtak el, aztán 2012-ben egy szigorítási paktumot. Nem igazán sikerült világos intézkedéseket hozni, és lassú az előrelépés is. Általában azt szoktuk mondani, hogy az egyik tanácsi ülésről utána következik ugye a másik, amelyben megnézik, hogy az előző intézkedéseit sikerült-e végrehajtani. Az egyetlen valódi dolog, ami történt, ez a 100 milliós költségvetés a politikai programra. Ami az egyenlőtlenségeket illeti, nincs valódi, igazi szociális komponens, vagy szociális párbeszéd, ami megvalósulna a tanács keretében. És szeretném azt is elmondani, hogy ez bizony kockázatos. A tagállamok magukra maradnak a szociális és a szegénységi kérdésekkel, eh, pedig sokkal inkább európai összefogásra van szükség ennek megakadályozására. Köszönöm szépen, Pászkoál képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy régi alapelv, amely a a jogi ágazat, a jog területéről, területéről származik, ez a pacta sunt servanda, a megkötött szerződéseket be kell tartani. A júniusi tanácsülésen elfogadtak bizonyos döntéseket, ez azóta a piacok megnyugodtak, és pozitív elő, és pozitív jeleket látunk, úgy tűnik, hogy a bankok ki tudnak törni az ördögi körből. A bankunióról volt szó, illetve az euró megvédéséről. Múlt héten azonban a tanácsi ülési következtetések során voltak bizonyos pozitív aspektusok, a bankunió és egyéb lépések. A 27-ek megegyeztek az SSM létrehozásában. Jó ötlet az eurozónai miniszterek számára ezt a típusú gondolatot megvalósítani, azonban bizonyos kritikával kell élnünk az egyoldalú döntéshozás tekintetében egyes tagállamokban. Azonban óvatosnak kell lennünk a döntések individuális interpretációjával kapcsolatban, mert ez károsítja a gazdaságot. Emellett ugye bizonyos témákról nem született döntés. Ami az SSM-et illeti, ez kiterjed minden pénzügyi intézetre, és ez emellett említenünk kell a betétgaranciát is, megfelelő bankunió kell létrehozni, csak ez vezet Európa túléléséhez. Bulman úr szó. Elnök úr, kedves kollégák! Csúcs ide, csúcs oda. Európa még mindig válságban van. Növekedési ösztönzőket szeretnénk, foglalkoztatást. Barózó úr, önnek új intézkedéseket kell tennie, még a mandátuma idején, és Rompuy úr, önnek is mert különben Európa nem tud kilábalni a válságból. Még akkor sem, hogyha a csúcson döntéseket hoznak. Európa fiatalsága munkanélküli. Barózó úr, önnek vannak eszközei. Meg lehetne ragadni ezeket a bizottságnak. Miért nem tesszük meg azt a szemeszter keretében, hogy a tagállamok mostantól rögtön kötelező jelleggel csökkentsék egy bizonyos százalékkal a fiatalok munkanélküliségét. És ezt javasolja a bizottság. Miért nem tehetjük ezt kötelező érvényűvé? Itt az Európai Parlamentben várjuk a kezdeményezéseit. Kompetensebbnek kell lennünk európai szinten a gazdaságpolitikában. Ez teljesen egyértelmű, csak az a kérdés, hogy ki mit dönt. Amikor Schäuble úr eljön ide, a német miniszter, ö, pénzügyminiszter, akkor ö, itt van a biztos úr is, elmondják ezt, jó, hát tegye meg ezt, Rén úr, gondolom hallgatja ezt valahol, Rén úr. Ez kitűnő, ha lennének még kompetenciái, de akkor egyezünk meg valamiben. Ön az Európai Parlamentben újra tárgyalja a mandátumát. Nem kell feltárcsázni a minden főváros, nem kell kétoldalú szerződéseket kötni olyan emberekkel, akik azt sem tudják, hogy miről is van szó a konkrét esetben. Nem! Itt a parlamentben csinálja ezt meg, Európának megvan erre a kompetenciája, megre van a technikai feltétele, nincs szükség más Európára, nincs szükség egyenmegoldásokra, hanem erre az intézményrendszerre van szüksége, majd így megtaláljuk a kivezető utat. Köszönöm szépen Bulman úr, a jegyzőkönyvnek is megköldjük a beszédét, és Barózó úr is továbbadhatja a beszédét. Most pedig megadom a szót Gál Perc asszonynak.

támogatnunk kell, de ehhez megfelelő támogatásra van szükség. Ha ez nincs meg, a költségvetési erőfeszítések kudarcot vallanak. Az Európai Beruházási Banknak az erőfeszítései nagyon fontosak, különösen azokban az országokban, amelyekben a költségvetést most igazítják át. Az én országomban, Görögországban és más országokban is ahol egyértelmű, hogy az állami költségvetést át kell szervezni, el kell fogadni ezt a helyzetet. Ami az új rendszert illeti, egyértelmű, hogy gyakorlatban is lépnünk kell. A bankok nagyon gyakran ahelyett, hogy megoldást kínálnának, inkább problémát jelentenek. Hallottam a megjegyzéseit a nemek közötti egyensúlytalanságról. A gyakorlatban kell lépnünk. Európa nem azért kapta Nobel-békedíjat, mert az elmúlt 60 évben valamit tett, hanem azért, hogy a jövőben tegyen valamit, biztonságos stabilitást, igazságosságot, fejlődést és a nemek egyensúlyát megvalósítsa. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Giannaku asszony. Tyson asszony a szó néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök urak. Nagyon sok döntés született, nagyon sok intézkedés született, annak érdekében, hogy a válságból kilábaljunk standard intézkedések, nem standard rendelkezések, olyanok, amelyek a szerződésben szerepelnek, olyanok, amelyek nem szerepelnek a szerződésben, mégsem sikerült visszaállítani a bizalmat. A bizalomra pedig szükség van ahhoz, hogy olyan gazdasági klímát hozzunk létre, amely kedvez a növekedésnek és a foglalkoztatásnak komplex strukturális problémákkal nézünk szembe, ezeket strukturálisan kell megoldani a tagállamokban és Európa szerte. Ezért a legutóbbi ütemterve szerint egy valódi valuta uniót, gazdaság és valuta uniót akarunk létrehozni. Csak így lehet többet kihozni a valuta unióból. Ez ambiciózus terv hogy legyen olyan terv, amely valóban végrehajtásra kerül, mert a válság nem vál, vár a politikusokra. A parlament sem ülhet ölbetett kézzel az Ekonszak bizottságban, elfogadtunk egy jelentést az ütemterv elemeiről. Jelentéstevőként elmondhatom, hogy ajánlom önöknek, hogy olvassák ezt el. Nagyon sok feladatunk van még, még egy ötödiket is hozzá fűztünk ezekhez, ez pedig a szolidári, szolidáris Európa. Ami a banki felügyeletet illeti, itt bizonyos módosításokra van szükség, az Európai Bizottság javaslatát lehet még javítani, ez azonban nem szabad, hogy halogatáshoz vezessen Európában. Még idén fontos lépéseket kell meghoznunk. Mindenkinek vállalnia kell a felelősségét, és a parlament nem fog hezitálni. Most pedig Rangel úré a szó a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági elnök, tisztelt urak. Először is szeretnék gratulálni a csúcson elért eredményekhez, igen, hát egy kicsit későn érkeztek ezek az eredmények, ez igaz. De azért látható a haladás. Meg tudom erősíteni azt, amit Kasszulides úr mondott, ezért gyakorlatilag csak egy kérdésem lenne a tanács elnökéhez. Azok az országok, amelyek nehézségekkel küzdködnek, harcolnak Azért, hogy a banki adósságot elkülönítsék az államadóságtól, ezt nem fogadták el ezt a követelést, de a legmagasabb rangú német és francia politikusoktól azt halljuk, hogy Írországot kivételként kell kezelni. Az én kérdésem az, hogy most akkor végül a tanács elfogadta ezt Írországot, tehát különleges bánásmódban részesítik más országokhoz, tehát Portugáliahoz, Spanyolországhoz és másokhoz képest. Köszönjük szépen, Royal úr a néppárt részéről parancsoljon, elnök úr. Tisztelt elnök urak! Hatalmas problémákkal szembesülünk Európában, és már a kezdetekkor megállapodtunk abban, hogy először is a tagállamoknak takarékosabban kell bánniuk a pénzzel, megállapodtunk abban, hogy struktúrális reformokra van szükség, és hogy ösztönöznünk kell a növekedést, és így jártunk el. Az igazság az, hogy lassan bár, de azért haladunk a jó irányba. Nem is értem, hogy mi, miért olyan izgatott itt mindenki. Hát nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt. Jó irányba haladunk. Fán Rompoly úr, nagyon hálás vagyok önnek azért, hogy ön harcol azért, hogy szisztematikusan, következetesen haladjunk előre. Nem kell minden héten új eszközt feltalálni, nem kell új csoda gyógyszert feltalálnunk a problémákra, szisztematikusan, rendszerszerűen, konzekvensen kell haladnunk a megfelelő irányba, és hát az eredmények megmutatkoznak lassan bár, de azért vannak eredmények. Éppen ezért alaposan kell eljárnunk, és megbízhatóan, ez sokkal fontosabb, mint hogy öm, hektikusan kapkodjunk össze-vissza. Én nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan most munkálkodunk a megoldáson, és a bankfelügyelet kapcsán is azt gondolom, hogy nem lényeges, hogy most melyik nap alakul meg ez a felügyelet. Az a lényeg, hogy működjön. Nem, rége, nem régiben az EBA-val, az Európai Bankhatósággal kapcsolatosan is hoztunk döntéseket. Az a lényeg, hogy működnek-e az intézkedéseink és a hatóságaink, és nem az, hogy mikortól. Ezért nagyon szépen köszönöm önöknek ezt a megbízható, szisztematikus, nyugodt, higgadt pályát, amelyen haladunk, végül nem az lesz a lényeges, hogy ki használt szebb szóvirágokat, hanem az, hogy ki tudott valamit letenni az asztalra ténylegesen. Elnök, ezzel lezárjuk a, a vitát, a Catch the Eye következik, tehát a spontán hozzászólások, de kedves kollégák, lenne egy nagy kérdésem. Nem érkeztünk még a vita teljes végére, 5 percünk van a spontán felszólalásokra, hosszú-hosszú lista alakult itt ki, azon kollégák nevével, akik már több mint egy órával ezelőtt leadták felszólalási igényünket, hát már ez is mutatja a spontaneitás mértékét. Szeretném javasolni, hogy üljenek le, foglaljanak helyet, ugyanis Fáronpa és Barozó urak még válaszolnak is majd a feltett kérdésekre, és szeretném őszintén elmondani a vendégeknek is mondom, elfogadhatatlan, hogy azok, akik felszólalnak, vagy azok, akikhez eh, szavaikat intézik a felszólalók, hogy azok ne hallhassák, hogy mi történik, mert valaki a magánügyeit intézi itt a teremben. Ezért kérnék szépen mindenkit, legyenek szívesek, üljenek le. Máskülönben nem folytatjuk a vitát. A teremszolgáknak is hálás volnék, hogyha ők esetleg oda mennének az egyes kis beszélgető csoportokhoz, akik itt vannak a teremben, és talán elmondanák nekik, hogy legyenek szívesek helyet foglalni, sajnos nem beszélek az összes hivatalos nyelve máskülönben. Spanyolul mondanám például mondandómat, mert úgy látom, hogy a spanyol delegáció épp most delegációülést tart itt a teremben. Kedves kollégák, üljenek le, foglaljanak helyet. A zöld frakcióra is igaz ez, Ábrecht úr, nyugodtan üljön le. Nem kell fizetni érte. Kezdjük tehát a spontán felszólalások körét. Az első kecselőnk a Catch-DI-ban, Podimata asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A múltkori csúcs be bizonyíték, hogy közép és hosszú távon jók a kilátásaink. De rövid távon ott, ahol a legnagyobb a válság, és ahol gyorsan kell döntenünk, és a közösségi jogszabályokat tiszteletben kell tartanunk, ott kell lépnünk. Ezért aztán a bizottság elnöknek mondom, nagyon fontos az, és ezért üdvözöljük a bizottságnak azt a döntését, hogy megerősített együttműködést valósítson meg a pénzügyi piacokon. Mert ez az egyike azoknak a kevés döntéseknek, ami biztosíthatja a jövőt. De ez csak a kezdet, mint nemzeti, mint európai szinten. Ön mondta Görögországgal kapcsolatban, és helyesen, hogy ez a helyzet, de meg kell győznünk az állampolgárokat arról, hogy van értelme az áldozataiknak, mert különben a valóságban nem tudjuk megvalósítani a döntéseket és az Európai Uniónak is következetesnek kell lenni a döntéseiben. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Jordán asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon jónak tartom azt, hogy a tanács konkrét prioritásokat határoz meg. Ez nagyon fontos ebben az időszakban. Eh, valami olyanról szeretnék beszélni, amit a kollégáim nem említettek. A prioritás prioritást kell adni az európai kutatási térségnek is, eh, hiszen a ljubljanai folyamat keretében ezt kell megvalósítanunk. Eh, jobb mobilitásra van szükség, és jobb feltételekre van szükség, valamint ugyan annyi fizetésre ugyanazért a munkáért, egyelő bér, egyelő munka. <clears throat> Többet kell tennünk a kutatókért. A deficit, a 3%-os deficit főleg a magánberuházások területén valósul meg, és a belső piac mindemellett arra kötelez bennünket, hogy előre lépjünk a költségvetési tárgyalások során, és figyelembe kell vennünk ezt. Az alacsony költségvetés miatt képtelenség a, ö, megvalósítani az elhatározott projekteket, illetve a csalásokat felfedni. Nagyon sajnálom azt, hogy jövő héten Iránba kell küldeni egy delegációt, ezt nem tartom megfelelőnek. Köszönöm. Watson úr, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, az állampolgárok üdvözlik majd azt, hogy a gazdasági növekedést, és azt, hogy az a kereskedelemtől függ, hangsúlyozta a csúcs. De nagyon sok ebből belső kérdés. Hogyan fogja meggyőzni Barózó úr a tagállamokat, hogy az akadályokat elhárítsák a kereskedelem elől? Hogyan fogja ösztönözni a tagállamokat arra, hogy megnyissák a szolgáltatások előtt a piacaikat? És Barózó úr hogyan érje el azt, hogy visszavonassa azoknak a javaslatoknak néhány részét, amelyek administratív akadályokat jelentenek. E, mi Japánnal, Kanada vagy Szingapurral kapcsolatban üdvözöljük a csúcs döntéseit, de Indiát és Amerikát ne hagyják szem elől. Végül az állampolgárok örülnek a Connecting Europe eszköznek, de ehhez az eszközöket is rendelkezésre bocsátani. Elnök, köszönöm szépen Watson úr, most pedig Van Dalen úr szó. Voorzitter, op de top is gesproken over het bankentoezicht. Tisztelt elnök úr! Szó esett a bankfelügyeletről a csúcs találkozó alkalmával, és hogy az LKB vegye át ezt a felügyeleti kompetenciát. Hogyha azonban valaki magas szinten, illetve nagy arányban állam, két, kétséges államadóságot vásárol fel, hát akkor nyilván ez is hozzájárul a válsághoz. Fontos, hogy az LKB visszanyerje hitelességét, és ne roncsa a mérlegét az államadóság felvásárlásával. Csak ezután veheti át a bankfelügyeleti szerepet az LKB, de a bankfelügyeleti és valutafelügyeleti szerepet ketté kell, el kell különíteni egymástól, és ez egyébként nem jelenteni azt, hogy a parlament felügyelete alá esne ez a felügyelet. A múltban láthattuk, hogy ez nem működik, és a bankfelügyelet nem fog nyilván megoldást jelenteni minden problémára, hiszen Spanyolország, Görögország és Olaszország esetében az euró, mint valuta jövője forog a kockán, fontos jó megoldásokat találni ezen a télen. Elnök, köszönjük szépen! Még két további felszólalóban Gormai asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, először is. A Központi Bank igazgató tanácsáról egy megjegyzés, mivel Redding asszony itt van ma, és ő a felelős az irányító tanácsok kvótájáért, ezért azt szeretném elmondani, hogy az, hogy vannak kívánságaink, de nincsenek konkrét lépéseink, nem oldunk meg így semmit, a nemek egyensúlya alapvető kérdés. Ami a többit illeti, a tíz tagállamnak a döntését, hogy a pénzügyi eh, tranzakciós adót és a fiatalsági garanciás alapot bevezessék, ezt már régóta kérjük a frakció részéről. Itt volt az ideje, hogy gyakorlatban is megszülessen ez. Ezen kívül az ír soros elnökségnek az a terve, hogy a fiataloknak garanciát nyújtson, jó elképzelés. Ön is mondta, Barózó úr, nem szabad egy teljes európai generációt a szemétbe dobnunk. De amikor hallom, hogy ön és Rompuy úr a növekedésről, foglalkoztatásról beszélnek itt, hogyan, hogyan akarják elérni anélkül, hogy lenne megfelelő finanszírozás? Elnök, köszönöm szépen, Bafton úr. Uh, thank you, uh, President Köszönöm szépen, Schulz úr. Nagyon ritkán történik meg az, hogy pozitív mondani valóm lenne egy európai biztosról, de ma ez másképp van. A hétvégén az Egyesült Királyságban, a Sky News-on a kereskedelmi biztos, de Gucht biztos úr azt mondta, hogy az Egyesült Királyság Európa nélkül is túlélhet. Hát mi már ezt mondjuk évek óta. Úgyhogy Barózó úr, Egyetért? De Guchtúrral válaszoljon, kérem. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Gomez asszony. Lehetséges-e, hogy az Európai Tanács nem figyelt oda az IMF, arra, hogy az IMF bevallotta azt, hogy hibákat követett el a megtakarítási intézkedések kalkulálása során, és ezért Görögország, Spanyolország, Olaszország, Írország, Portugália esetében nagy problémák merültek fel, és az egész európai gazdasági terv szintjén. Az Európai Bizottság az európai érdekeket védi-e, a trojkát arra kell ösztönözni, hogy tervezze újra, újra programokat, miután az IMF bevallotta a hibákat, és eh, tegyenek lehetővé, tegyék lehetővé, hogy több idejük legyenek ezenek, ezeknek az országoknak eh, azhoz, hogy a válság intézkedéseket meghozzák hogy lehet folyamatosan gúzsba kötni ezeket az országokat, az az Európai Unió által seg- megsegített országokban nagyon nehéz, nagyon nagy gazdasági, komoly gazdasági pénzügyi következményei lesznek ezeknek a hibáknak. Köszönöm szépen, Gomez asszony, mondja az elnök, ezzel a spontán hozzászólásokat lezárom. Tisztelt képviselők, kérem mindenki foglal, foglaljon helyet. Mr. Ja. Yeah. Mesdames, asseyez-vous, s'il vous plaît. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, kérem mindenki foglaljon helyet. Frau Gormai, seien Sie doch so lieb und nehmen Sie Ihren... Kedves Gormai hogy ön is foglaljon helyet. Vége a spontán hozzászólásoknak. Jó, akkor most Barroso úré a szó az Európai Bizottság nevében. Tessék, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ami az Európai Tanács értékelését illeti, egyesek nyilván észrevették, hogy a kezdeti hozzászólásomban, a bevezető hozzászólásomban három európai tanácsi csúcs találkozót említettem, és ezt szándékosan tettem, mert nagyon fontos volt ez a csúcs találkozó korábbi döntések visszaigazolásában, megerősítésében. Sajnos felmerültek kétségek az elköteleződő, elkötelez, egyes kormányok elköteleződésével kapcsolatban, olyan intézkedések tekintetében, amelyeket ők maguk hoztak. De az egyik, ezen nagyon fontos témákban a végső döntések később születnek meg. Eh, például ami az EMU-t illeti, monetáris uniót, valutauniót illeti, eh, illetve az eh, a bankfelügyeletet, illetve az pénzügyi keretet illeti. Ami a tanács ülést illeti, ez előrelépés volt a korábbi döntések meghat- megerősítésében, de még nem sikerült a szükséges, komprehenszív, átfogó meg, megoldást, választ megadni a, a, az Európai Unió előtt álló kihívásokra. Ez tehát az értékelése az Európai Tanácsi Ülésnek. Nagyon érzékeny kérdésekkel foglalkozunk. A tagállamok nagyon különböző kiinduló helyzetből értékelik ezeket a problémákat, és nagyon nehéz meghatá- meghozni a megfelelő feltételeket, megteremteni a megfelelő feltételeket a konszenzushoz. Az egységes felügyeleti rendszer az SSM tekintetében voltak nehézségeink, de most már nagy konszenzus létezik az Európai Bizottsági Javaslattal kapcsolatban. A legfontosabb elemek ebben a következők. Az SSM minden bankra kell, hogy vonatkozzon, az nem e, európai, nem eurót használó tagállamok is csatlakozhassanak, hogyha kívánnak, és az SSM-nek erősítenie kell az Európai Unió előrelépési lehetőségeit, a bizalom visszaállítását és a az ESM-nek a e, bank e, felügyeleti szerepét kiegészítse. Tyson asszony jelentése az SSM munkáját még gyorsítaná, hogy 2012 végére minőségi értékelést tudjunk végezni. Az SSM javaslatokat, javaslatát az Európai Bizottság erő, javítani fogja, és 2013-ban megkezdődik a phasing in rendszer kezdve a rendszer releváns bankokkal, és aztán kiterjesztve ezt minden bankra. Egy másik fontos téma, amelyet megemlítettek, azt hiszem Mauro úr, az az volt, hogy sürgős reakcióra van szükség. Világosá tettem ezt a sürgős, azt, hogy sürgősen kell dönteni. Őszintéknek kell lennünk az értékelésben. Nem minden tagállam érzi úgy, hogy sürgősen kell cselekedni. Ez nyilván amiatt van így, mert különböző pénzügyi és fiskális eh, pozícióban, állapotban vannak ezek az országok. Azonban a válaszunk minőségét meghatározza az, hogy milyen az előkészítés. Egyes témák bizony nagyon nehezek politikai és szakmai szempontból, mégis minél gyorsabban kell döntést hozni. Egy másik téma, ami fölmerült, az Európai Szociális Paktum. Ezeket a döntéseket tehát ki kell egészíteni, egészíteni a szociális dimenzió figyelembevételével. A szociális paktum visszatükröződik az Európa 2020-as stratégiában. Ez a befogadó növekedés stratégiája. A második európai szemeszteren belül a makrogazdasági egyenlőtlenségi eljárás a stratégia egyik kiindulópontja volt. Ez új kihívásokat fogalmazott meg számunkra, főleg azzal kapcsolatban, hogy a munkaerőpiac és a szociális kérdések szerepeljenek az új keretben. Ez a helyzet abból adódik, hogy a gazdasági növekedés a fogla- és a foglalkoztatás az egy medál két oldala. Le- érdekes látni a vitát, hallgatni a vitát. Egyesek, illetve sokak európai pénzügyminisztert akarnak létrehozni, de akkor valódi európai gazdaságminiszterre is szükség van, hogy a pénzügyi eh, stabilitást kiegészítsük a növekedési és a fenntartható növekedés eh, gazdasági, szociális dimenziója iránti elköteleződéssel. <clears throat> Mindez nem csak a eh, gazdasági növekedés eredménye. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a szolidaritás és az egyenlő esélyek elve az európai haladás kulcsfontosságú értékei, és a jövőbeni gazdasági virágzásunk letéteményesei. Az európai növekedési agendát rendkívül fontosnak tartom. Az Európai Bizottság egy növekedés és kohéziós csomag szociális dimenzióját fogja bemutatni 2013 elején. Egyesek említették már a szociális paktumot is. Azt az üzenetet akartam átadni, hogy igen, mindent megteszünk annak érdekében, a, a rendelkezésünkre álló európai intézkedésekkel, annak érdekében tehát, hogy ezt a szociális dimenziót megjelentessük a válságra adott válaszokban. Ami az adósságok kölcsönös felel, adósságokért való kölcsönös felelősségvállalást illeti, tudják, hogy erről beszéltünk az említett blueprintben. Az egyik pont, amit említeni szeretnék, és nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy támogatják a, tú, a kettős csomag tartalmát, de támogatják az nagyobb integrációt, a felügyeleti, a költségvetési politikák felügyeletének mélyítését, az Európai Bizottság kompetenciájának mélyítését a, a közösségi metódusban, de nem akarnak nem, nem akarják ezt megerősíteni, ezt a támogatást addig, amíg más ügyekben nem születik döntés. A megmentési csomaggal kapcsolatban például. Nagyon jól tudják, hogy a tagállamok között még nincsen megoldás ebben a megmentési csomagban, és ezért önök a késlekedésükkel gúzsba, kötik a kezü, gúzsba kötnek bennünket, és lebénítják az európai gazdasági politikát. Támogatni kell, támogatni kell mindent, ami lehetővé teszi a közösségi módszer keretében a válságból való kilábalást, és éppen erre utal a kettős csomag is. Egy másik téma, amit említettek, az IMF kijelentéseivel kapcsolatban. Nos, e, hadd fogalmazzak világosan. A válság oka nem az, amit egyes euroszkeptikusok gondolnak, gondolnak, nem az euró területén keresendő ez. A válság sokkal inkább azért merült föl, mert egyes nemzeti kormányok túl túl nagy ö, halmoztak fel, és egyes ágazatokban felelőtlenül, ö, ö, felelőtlenül gazdálkodtak. Európa nem okozta a problémát, Európa a probléma áldozata. És mégis nekünk kell meghozni a, meghozni a döntést, és megmenteni Európát felelőtlenül viselkedtek egyes közhatóságok a válság, a, a, mm, az adósság felhalmozásában, és a pénzügyi ágazat is felelőtlen volt. Nem az euró problémájáról van szó. Farázs úr, önök nem tagjai az eurózónának, és mégis Nagy-Britanniában nagyon, nagyon, meg, nagyon nagy megszorításokra kerül sor, és az Egyesült Királysági állampolgároknak nagy a korábbi hibás politikát kell most megfizetniük. Tehát nem az euró okozta a problémát. politikailag és intellektuálisan is becstelen dolog azt mondani, hogy az euró okozta a problémákat. Mégis az Európai Uniónak kell megoldania a problémát. Egyes tagállamok, más tagállamok megsegítése nélkül, segítség nyújtása nélkül nem képesek fenntartani a, a gazdasági rendszerüket, a szegénység elleni harcot, a, az egészségügyi rendszert, stb. Európa a megoldás része. Most pedig mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy stabilizáljuk az euró eh, eh, területét, és növekedést hozzunk létre. De milyen növekedést? Fenntartható növekedést, nem a korábbi, a múlt növek, töve, növekedését, mert ez nem fenntartható. Olyan növekedésre van szükség, amely fenntartható. A korábbi növekedés, amelyet a felelőtlen magán hitelek elburjánzása okozott, ez, ez nem fenntartható. Az IMF ugyanúgy, mint az Európai Bizottság, meg az LKB is támogatják a konszolidációt, a fiskális konszolidációt. A egyes tagállamokban más, más a, a megközelítési mód. Vannak olyan országok, ahol megvan még a marzs arra, van, ami mozgástér arra, hogy növekedést érjenek el. Ezek megtehetik, jó. A célkitűzéseket lehet finomítani természetesen. Az Európai Bizottság volt az, amely, és támogatta ebben az IMF, de az Európai Bizottság Portugáliának és Spanyolországnak még egy évet adott arra, hogy a költségvetési konszolidációs célokat elérje. A mi javaslatunk volt ez, nem az IMF javaslata. Először is a Spanyolországnak, aztán Portugáliának az Európai Bizottság azt javasolta a tanácsnak, hogy egy évvel hosszabbítsák meg a túlzott, a túlzott adóssági eljárás lezárásának a határidejét. Amikor a gazdasági helyzet rosszabb, mint ahogy ezt terveztük, és a strukturális adósság leépítésre van szükség, akkor a akkor meg lehet hosszabbítani a határidőt, ami határidő alatt az adósság leépítésre lehet érni. Ez nem annyira drámai. Ez volt az álláspontja Lagárdasszonynak is, ő is azt mondta, hogyha szükséges és lehetséges, amikor tehát, ha szükség van rá és lehetséges, akkor meg lehet hosszabbítani a határidőt, és ezt a, azok az intézmények, amelyek monitorozzák a helyzetet, ugyanígy gondolták. Görögország és Portugália esetében, tehát azon országok esetében, amelyek pénzügyi segítséget kapnak, meg kell nézni azt, hogy mit okozhat, milyen hatással lehet a meghosszabbítás előfordulhat, hogy ez a, az adósság leépítését csökkenti, és előfordulhat, hogy további finanszírozásra van szükség. Mivel döntések mivel döntéseket a bizottság hozza, az Európai Bizottság csak javaslatokat tett, ez a kormányok hozzák a döntéseket. Az, az euró országok képesek-e, készek-e további finanszírozást nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a programban résztvevő országok esetében a a, a program meghosszabbítása az adósság ér, helyzet értékelésétől függ erre nem igazán figyeltek oda egyesek, mégpedig arra, hogy azok, akik azt mondják mostanában, hogy legyünk rugalmasabbak a pénzügyi tervek, fiskális tervek esetében, ugyanazok, akik, akik komoly megtakarítást javasolnak. Egyesek azt mondják, hogy a dél-európai országokat nem, nem szabad, nem lett volna szabad felvenni az eurózónába pontosan ezt akarom elmondani, hogy az eurozóna integritását, egységességét meg kell tartani, hogyha nagyobb rugalmasságát akarunk, rugalmasságot akarunk elérni, akkor meg kell vizsgálni, hogy mi a helyzet, milyen hatásai vannak ennek az adósságállományra és a stabilitásra, és hogyan tudnak ezek az országok minél gyorsabban visszatérni a piacra, hogy saját maguk finanszírozhassák a politikájukat. Ezért szerettem volna válaszolni ezekre a kérdésekre. Nagyon sokat kell még tenni, ez igaz, de azt gondolom, hogy ez az Európai Tanács nagyon fontos időpontban, nagyon fontos momentumban került megtartásra, egyáltalán nem értékelem alá a nehézségeket és a kihívásokat. Azt hiszem, egy olyan pillanathoz érkeztünk el, hogy mivel kisebb a nyomás a piac részéről, ezért nem érzik mindannyian egyformán azt, hogy milyen sürgősen kell cselekedni. Az Európai Bizottságnak és az, e, és az intézményeknek azt javaslom, hogy tartsák fent a gyors, mm, sürgős cselekvési képességüket, és nagyon fontos a bizalom visszaépítése, mert a bizalom újrafelépítése nélkül nem fogjuk tudni a beruházásokat, a növekedést és a munkahelyteremtést elérni. Tehát hatékony, fenntartható fejlődésre van szükség, fenntartható növekedésre, fenntartható munkateremtés érde, érdekében. Köszönöm. Das Wort hat jetzt der Van Rompuy. Van, Van Rompuy úr. Ja. Elnök úr. Kedves kollégák, sokan mondták azt, hogy cselekedni kell, cselekedni kell most. Ez olyan benyomást keltett, hogy az elmúlt két-három év, két évben mindent megtettünk. Egyesek azt mondták, hogy nagyon sok mindent tettünk meg, elfogadtunk, sokat elfogadtunk, sok döntést hoztunk. Most itt az ideje, hogy ezeket megvalósítsuk. Nem kell új intézményeket létrehozni, ezt is említették, mielőtt a meghozott intézkedéseket végrehajtják. Ezzel egy időben elmondták, hogy cselekedni kell, cselekedni kell. Amit eddig tettünk, ezt már többször is elmondtam, elképzelhetetlen volt egy évvel, két évvel ezelőtt. Amikor dolgozunk, amikor az eh, val, um, a gazdaság és Unión dolgozunk, akkor és ezt önök is láthatják a eh, szakbizottságukban, Tiszen asszony jelentése elfogadása során. Önök is megállapíthatták, hogy nagyon sokat tettünk már a gazdasági unió, a költségvetési unió, a bankunió terén és mélyíteni kell a munkát. De már az út nagy részét megtettük. De alábecsültünk valamit, és azt hiszem, hogy ebben mindenki felelős, mind a tagállamok és az összes intézmény alábecsültük a válság mélységét, súlyosságát egyes országokban, a versenyképesség csökkentés, csökkenését, aztán az államadóságok fenntarthatósága határaihoz érkezett. Tehát próbálják meg elképzelni, hogy 15%-os deficittel 160 százalékos adóssággal nem lehet már megtakarítási politikával eredményt elérni. Egyes országokban több mint 10%-os deficitre kerül sor. Nem működik itt, már nem működik a megtakarítási politika. Az európai intézmények ezt követelték, és és ennek, ez annak a következménye, hogy egyes országokat rosszul kormányoztak hosszú éveken keresztül, és nem reagáltak időben sem tagállami szinten, sem európai szinten. A megtakarítási politika, a szigorítási politika, politikát nem fentről, fentről kényszerítették az országokra, hanem ez elkerülhetetlen volt. És itt alábecsültük a válságnak a e, komolyságát és a hatását. Sokat tettünk e, az elmúlt két-három évben, és még nem értünk vége, végére, a munkánk végére. Ezért kerül sor, ezért e, van most kerül most sor arra, hogy a négy intézmény vezetője, elnöke még szorosabban együttműködik. Egy dolgot elmulasztottunk, nem sikerült pénzügyi integrációt létrehozni. A válság elején a koordinációra koncentráltunk, most pedig olyan intézményekre van szükség, amelyek sokkal európaiabbak. Most pedig az egység, ami az egységes felügyeletet illeti, Ez példa nélküli gondolat, példa nélküli eljárás. Júniusban hoztuk meg a döntést, az Európai Bizottság a javaslatát szeptemberben nyújtotta be, most pedig az Európai, az októberi tanács nagy orientációs elveket fogadott el, hogy a miniszterek otthon folytathassák a munkájukat. Önöknek is megvan a felelősségük a bankunió létrehozásában, és Természetesen nagyon ambiciózus ez az ütemterv, és hogyha az év végére eredményt akarunk elérni, akkor keményen kell dolgozni. A törvényhozási keret is eldöntésre került, ez már az operációs, a műveleti munka, a gyakorlati munka, aminek meg kell valósulnia ahhoz, hogy az egységes felügyeleti rendszer működni tudjon. Lépésről lépésre de komolyan és kitartóan kell dolgozni a bankunióba, tehát az első pillér területén. Azért, hogy ez valóban európai legyen. Reagálunk, reagálunk, de komolyan, megfontolt módon, azért, hogy a munkánk minősége garantált legyen. Hogyha valamit lassúnak tartanak a munkánkban, akkor ez azért van, hogy a minőséget biztosítani tudjuk. Nagyon sokat tettünk, és még továbbra is olyan dolgokat teszünk, amelyek a múlthoz képest forradalminak számítanak. Az új intézmények tehát szinte forradalmi feladatot vállalnak majd. Decemberre tervezünk sok mindent, és szeretnénk véglegesíteni sok, sok mindent. A munka azonban sokkal keményebb, mint ahogy azt gondolják. Most miután a hatos csomagot elfogadtuk, illetve a stabilitási paktum, a növekedési paktum, a pénzügyi segítségnyújtási mechanizmus területén mindent, amit tettünk ezeken a területeken, az állam, az államok szuverenitása és a szolidaritás magjához érkeztünk. Minőségi munkát kell végezni, és ezért haladunk lépésről lépésre. Biztosíthatom önöket arról, hogy a vita nem lesz egyszerű, se itt az Európai Parlamentben, sem a tanácsban, sem pedig a többi intézményben. Mert minél többet érünk el, annál nehezebb előbbre lépni, anélkül, hogy bizonyos tabukat megrengetnénk. Ilyen például az állami szuverenitás és a szolidaritás. Október és december közötti munka nagyon kemény munka lesz, és olyan döntéseket hozunk, amelyek tényleg érzékeny pontokat érintenek. Most egy ötödik pillérhez értünk el. A szociális, önök ötödik pillérről beszéltek, de a szociális dimenzió minden politikának részét kell, hogy képezze az EU 2020-as stratégiát, amikor elfogadtuk Barózó úr, és én rengeteget harcoltunk, és itt volt az ötös pillér, a szegénység elleni harc. Ez nem volt egyszerű. A legtöbb tagállam ellenezte, de mégis belevettük az Európai 2020-as stratégiába. A növekedési és foglalkoztatási paktum. Mi ez? Mi ez, ha nem szociális dimenzió? Mit tehetünk, ami szociálisabb, mint a munkahelyteremtés? Ez egy rendkívül nehéz feladat. A szociális dimenzió tehát mindenhol megtalálható. Amikor ezt a négy pillért javasoltam, ezek olyan pillérek, amelyek minden gazdaság és monetáris valutaunióban megvannak. Az állam és kormányfők nem kérdőjelezték meg ezeket a pontokat, ezeken dolgozunk a szociális dimenzión is. A négy fő pilléren belül is dolgozunk a szociális dimenzión. De hát a tagállamok felelősek a szociális politikáért, és ők hozzák meg a döntéseket, a költségvetési döntéseket. Én nagyon sokáig költségvetési miniszter voltam. Minden egyes intézkedést értékelni kell a szociális szempontból. És biztosítani kell azt, hogy a legszélesebb vállon nyugszik a legnagyobb teher. Ez, ez a feladat rendkívül nehéz. A szociális dimenzió minden szinten megtalálható, mind a tagállami, mind európai szinten. Azt mondták, hogy most kell cselekedni, növekedést elérni. Kedves kollégák, kollégák a valuta politika, monetáris politika nem restriktív jellegű. E, a jelenleg érvényes kamattal. Az Európai Központi Bank milliós és milliárdos likviditást tett lehetővé tehát nem restriktív politikáról van szó. A költségvetési politika területén folyamatosan, folyamatosan lassacskán szigorodik a politika politi, Portugáliával és Spanyolországgal kapcsolatban. A piacok sajnos azonnal megbüntetik ezeket az országokat. Hogyha a meghatározott, a meghatározott útról, útról letérnek ezek az országok, akkor a kamatok terén azonnal megmutatkozik a büntetés a piacok részéről. A legfontosabb rövidtávú dolog az az, hogy az eurozónába visszaállítsuk a bizalmat. Elnézést, hogy bizonyos számokat kell említenem, de amikor pozitívat kell, pozitív dolgot mondunk, akkor gyanút kell fognunk gyakran. Amikor látom a különbséget a tíz éves kötvény, <clears throat> kötvények között, illetve a reális benchmark között, látom a hely, jelenlegi helyzetet. És hogyha összehasonlítom ezt a legrosszabb helyzethez hasonlítom ezt az elmúlt 12 hónapban Olaszországban. 2,39 Spanyolországban több mint 200 pont, Portugáliában kb. 800 pont, Írországban 900 pont, Belgiumban 270 pont ö, csökkenésre került sor. Nos, ez nem mondják már azt, hogy nem értünk el semmilyen eredményt, tehát ez nem komoly. Ö, Természetesen a legrosszabb, amit tettünk, az az, hogy tévedtünk, de le kell vonni a tanulságokat. Persze, hogy előfordulhat, hogy tévedünk, de itt van a világos jele annak, hogy előre lehet lépni a, a bizalom visszaállításába. A fogyasztók és a vállalkozó, vállalkozások is egyre nagyobb bizalommal nézhetnek szembe. 2012 és 2013 végén és 2013 elején egyszerűen növekedésre kerül sor. A legfontosabb a bizalom visszaállítása, és akkor kezdődhet meg a gazdasági növekedés rövid távon. Az Európai Tanácsban lépésről lépésre haladunk tehát, és amire minden alkalommal sor kerül, az az, hogy összehasonlítjuk a múltal a helyzetet, és gyakran kerül sor arra, hogy példátlan helyzetbe kerülünk. Tehát azt remélem, hogy novemberben sikerül megegyezni a többéves költség, pénzügyi keretről. Egy dologban azonban elengedhetetlen a megegyezés, Kompromisszumkészségnek kell lenni, és szá- politikai szándéknak kell, szándékról kell tanul, tanúbizonyságot tenni, mert enélkül nincs megegyezés. A mi, a mi részünkről mindent megteszünk, mint ahogy az eddigi összes tanácsülésen is, a megegyezésért. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a vitát. Most pedig elérkezik a mai nap csúcspontja, ez a fényképezkedés. Szavazás következik tehát. Itt van egy kamera egyébként, amely panoráma felvétel.